Rendben. Ez uh... Äh, Kedves kollégák, két perccel múlt kilenc óra. Első napi rendi pont, a napi rendel foglalkozunk. Megkapták az erre vonatkozó javaslatot. Egy módosítási igény merült fel a nyolcadik pontot, az ötödik pont elé hozzuk. Egyéb iránt pedig nincsen módosításom. Ezzel elfogadottnak tekintem a napi rendet. A második napi rendi pont következik. A jegyzőkönyvek a téma. Két jegyzőkönyv szerepel a mai napon. Itt február 27-28, március 20-21, mint ahogy ezt tenni szoktuk. Ha az ülés végéig nem érkezik kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveknek. Ezek után a harmadik napi rendi pont következik. A koordinátorok döntései az új eljárási szabályok szerint ezeket közzé kell tenni. Amennyiben tehát nincsen kifogás az ülés végéig, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Ezek után a negyedik napi rendi pont következik. Mint mindig, arra hívom fel a figyelmet, kedves kollégák, hogy az ülésünket interneten közvetítik, vagyis lehetnek nézőink egész Európában. Lisszabontól Helsinkig, Madridtól Varsóig figyelnek bennünket. Hannover, Lüneburg is érintve lehet alsó százországban sőt Valenciában is néznek bennünket. Ezek után azt javaslom, ügyeljünk arra, hogy hogyan viselkedünk, mert mindent rögzítenek, és az összes kolléga, vagy néző látja az összes kolléga viselkedését. Ami pedig a hozzászólásokat illeti, tolmácsolás is van, kérem, hogy ne túl gyorsan beszéljenek. Egy néhány kereskedelmi jellegű közleményem is van. A Mauritius egyezmény az átláthatóságról az ISTS eljárásokban hatályba lépett, miután a szükséges számú állam ezt aláírta az unicitral szabályok ezek után hatályba léptek április elsőjével. E, EU és Merkoszúr, A 27. fordulóra került sor Buenos Airesben március 27-én, és mit megtudhattuk a közös közleményből? Az összes fontos rész a kereskedelmi rész, az együttműködési rész, a politikai rész is megvitatásra került, és júliusban egy következő fordulóra kerül sor Brüsszelben, és időközben egy stop-taking ülésünk is lesz. Úgy tűnik, hogy mozgásba lendült a dolog. Egyébként pedig egy EU-Norvégia közötti szerződés sikerült aláírni április 5-én a mezőgazdasági javakról, és ezt le kell fordítani, ezt követően pedig a fordítás után a parlamenthez is eljut ez az anyag. Örömre adott még okot az EU-Japán tárgyalások 18. fordulója Tókióban április 3 és 5-e között volt. Ott is az összes aspektust érintették a viták során. Még mindig nehézkes a közbeszerzések témája, a mezőgazdasági javak témája. Önök is jól tudják, hogy Japán egy agrárreformot vezetett be, abban bízunk, hogy amikor a belső viták erősödnek majd ott is, akkor és megoldást találunk néhány kérdésre, akkor mi is folytatni tudjuk a tárgyalásainkat. Ezt akartam én közleményként elmondani. Az új ötödik pont következik ezek után. Ez a régi nyolcadik pont volt a napi rendünkön. A szeszesítőlök meghatározása, kiszerelése és címkézése a szaszasít a szakértőnk pedig Danti úr, az előadónk egyben meg is kapja a szót. Köszönöm szépen. Allora, eh, grazie. L'etichettatura dei prodotti. Nos, a következőket szeretném elmondani, ami a szeszesítallók eh, jelölését illeti. Ez rendkívül fontos terület a fogyasztó számára napjainkban. Itt transzparenciára, megbízhatóságra van szükség, a termékekkel szembeni megbízhatóságról beszélünk. A piacok egyre nagyobbak, szorosabban össze kötődnek, és ezért nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a piaccal. A földrajzi uh, árujelzőkkel is foglalkozni kell, hiszen ez egy alapvető eszköze a megkülönböztetésnek, amikor a regionális, amikor a nemzeti, a helyi termékek azonosításával foglalkozunk. Itt fontos, hogy hagyományok fontos szerepet játszanak ezen a területen, ez egy fontos eszköz tehát, amikor megkívánjuk védeni az európai kereskedelmi politikában a, az érdekeinket, Igyekszünk az EU-n kívül is hasonló védelmet elérni, és az európai minőségi termékek hozzáférését, bejutását a harmadik piacokra elősegíteni, természetesen a felszerelési jelölések alkalmazása ne, önmagában nem elegendő, itt egy megfelelő stratégiára is szükség van a termeléshez, pontosabban a szerzőjogok védelmére, ez egy fontos dolog harmadik piacokon, itt fel kell lépni az utázással, a hamisítással szemben, meg kell tudni védeni az érdekeinket. Egyéb iránt pedig úgy gondolom, hogy fontos lenne a lehetőleg egységes védelmet elérni az Európai Unión belül a földrajzi járójelzők kapcsán. Persze a különböző szektorokat figyelembe kell venni, de azért összességében hozzá tudnánk járulni, hogy az Európai Unió pozíciója még erőteljesebben legyen jelen nemzetközi szinten. Mindenek előtt a harmadik államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokban lehet ez fontos. A mai napon az égetett szeszesítalokról beszélünk, itt a mezőgazdasági termékekről beszélünk Európában. Ez egyébként tudni kell, hogy az élelmiszer kivitel 8%-át adja az Európai Unióból, a fő felvevő piac Oroszország, Egyesült Államok, Szingapur és Kína. Ez az ágazat nagy jelentőséggel bír az Európai Unió számára. A rendeleti javaslat vagy tervezet azt irányozza elő, hogy kibővítsük a meglévő mm, rendelkezéseket az egész Európai Unióra, és hát több jogosultságot kívánunk az Európai Unió számára biztosítani. Ez egyébként hatással van itt a mi szakbizottságunk feladatára is. Két aspektusra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt az a megfogalmazás, hogy hogyan jelöljük, nevezzük meg az égeteszeszes ételeket, illetőleg az összes földrajzi árujelző egy regiszterét, nyilvántartását is szeretnék létrehozni. Nagyon fontos az első pont kapcsán ügyelni a címkére, hogyha exportálunk termékeket, akkor az eredet megjelölés és fontos szerephez jött, de megfelelő fordításra is szükség van. A megnevezést le is kell fordítani, hogy könnyen megértsék, miről van szó, de hát ezt meg kell határozni, hogy hogyan történjen. Erre csak akkor van lehetőség most, hogyha egy delegált jogszabály eh, az Európai Bizottságnak ilyen jogosultságokat ad meghatalmazáson alapuló jogszabályokról van szó, ez viszont gyakran elhúzódik. Úgy gondoljuk, hogy egy innovatív, átlátható, dinamikus eszközre van szükség. Ezzel egyidejűleg úgy gondolom, hogy komoly jogi értéke van ennek. A második pont az a nyilvántartása regiszter. Itt a földrajzi árujelzők mellett lehetőség van arra, hogy jobb védelmet biztosítsunk, és harmadik államokból érkező termékeket is meg kell tudni védeni természetesen, hogyha ilyen igény jelentkezik. Ez fontos érv lehet a tárgyalások során. Gondoljunk csak a Mercosur államokkal folytatott tárgyalásokra, ők már jelezték ilyen irányú érdekeiket, érdeklődésüket de aztán vannak egyéb érdekek is természetesen, ezeket el lehet még majd mélyíteni az első szakasz után, de ezek a legfontosabbak. Most, most kíváncsian várom a kollégákat, az árnyék előadók kapnak szót, Kelly úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr Üdvözlöm az Európai Bizottság előterjesztését, és ezen a technikai területen a definíciókra, a védelemre, a címkézésre van szükség, és a földrajzi járójelzők szerepé fontos természetesen. Itt egy újfajta megközelítésre van szükség egyes területen, hogy az ágazatot fel kívánjuk lendíteni a továbbiakban. Fontos, hogy a jogalap megmaradjon, és figyelembe kell venni, hogy 95%-ban az exportunk nemzetközi piacon jelenik meg. Itt az égetett szeszes italok mintegy fél milliárd euróval járul hozzá évente a bevételeikhez, és itt a, mindenképpen szükség van európai szinten a harmonizációra, az eljárásokban, a földrajzi árujelzők szerepeltetésében, és egyes területeken lehetőséget kell adni a tagállamok, hogy ezen túl menjenek. Örülök az Európai Bizottság döntésének, hogy nem akarnak olyan változtatásokat befogadni, amely az eljárásokba, előállításba szólna bele az, vannak bizonyos aggájaink, megfogalmazásbeli kérésekkel, nehézségek is lehetnek, de ezekkel foglalkoznunk kell. Egy bizonyos számú esetben nem külön védelmi nehézségek merülhetnek fel. Lesznek eh, módosítaim, kisebb jelentőségek, úgy gondolom, az módosításokat úgy fogalmazzuk meg, hogy eh, a konfliktusokat el tudjuk kerülni, és egy újfajta szövegezéssel hibákat kívánunk megszüntetni az új rendeletben. Úgy gondoljuk, hogy a legsúlyosabb nehézségeket meg fogjuk tudni oldani Remélem, hogy a kollégáim figyelembe veszik a módosítóimat, és ilyen módon tudunk haladni. És úgy gondolom, hogy ez egy igen jó anyag lesz. Friederike Ries, Alde. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy elvégzi ezt a nagyon fontos áttekintést európai szempontból, hiszen ez a termékeny kereskedelmi szempontjából nagyon lényeges. Köszönöm az előadónak, és nagyon fontos a témáknak ez az áttekintő tárgyalása, illetve számos kérdésre visszatér, ami korábban már felmerült. Néhány kérdést szeretnék felvetni az előadó, illetve a szakbizottság felé is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve végrehajtási jogi aktusoknak a definíciós kérdése, a különböző kategóriák, a harmadik melléklet, védett földrajzi eredet megjelöléseknek a területe például olyan, amit egyeztetni kell majd. Aztán második észrevétel a hamisítás elleni védekezés nincs kellően kidomborítva a bizottsági javaslatban. Például a vámhatóság alkohol elkobzási ügyekben uniós hatáskörbe sorolható, és ki lehetne hangsúlyozni a 2008-as rendelet, aminek a vizsgálatát ugye ma délelőtt többek között rendre tettük, és ebben az esetben elmondhatom, hogy korábbi háttérben a szeszes italok nálunk Vallóniában, az én régiómban, és olyan szerepet vittek, hogy a jogszabályokban ezeknek a szabályozása felvet bizonyos kérdéseket, és ezeket én jeleztem is egyébként az előadónak. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságunkban ez komoly csatát eh, váltott ki, és egyrészt a minőségről kell gondoskodni, másrészt pedig a fogyasztók védelméről, hogy az elfogyasztott termékek nevet, nevessenek fel aggodalmakat. Aztán egyéb témákban teljes mértékben egyetértünk, például az utánzott termékek, ázsiai termékekből, ázsiai országokból származó termékek esetében a környezetvédelmi szakbizottság, aminek szintén a tagja vagyok, foglalkozik ezzel a témával, mint témafelelős. Azután a tápanyagtartalom és összetevők feltüntetése merül fel, valamint a szeszes italoknak az összetevő megjelölése. 2014-től kellett volna szabályozni ezt a területet, és azóta, de 2015 óta feltétlenül a parlament nagy többséggel kérte a bizottságot, hogy terjesszen elő egy jogszabályi javaslatot, egy tervezetet. 2016-ban legkésőbb meg kellett volna ennek történnie, most már 2017-nél tartunk, és ezért is várjuk továbbra is a javaslatot, legkésőbb a jövő évre, és a fogyasztóvédelmi szervezetek szempontjából is sürgős ez nem csak a mi szakbizottságunk, hanem a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről is köszönöm. Többi árnyék előadó nincs jelen. Helmut Forence asszony nevében. Köszönöm szépen. Sajnos Forence asszony nem tud jelen lenni a mai napon ezen az ülésen. Azt kérte tőlem, hogy az álláspontját továbbítsam a GUE üdvözli azt, hogy egy keretet biztosítsunk az égeteszeszes italok kezelésére. Ez egy rendelkezéseket tartalmazó rendelet, amely biztosítja a minőségi rendszereket a mezőgazdasági termékek vonatkozásában. A prioritésként, frakcióként úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szintet, védelmi szintet erősíteni kell ez egy sok ezer munkavállalót érint, és magas szintű termékeket állítanak elő ezen a területen és az ALDE <coughs> kolléga is elmondta, hogy természetesen környezetvédelmi, egészségvédelmi és egyéb dimenziók is fontos szerepet játszanak, és ezt fenntartható módon kell kezelni, ezt a területet. A rendszernek olyanak kell lennie, hogy garantálni tudjuk a hozzáadott értéket és a foglalkoztatási szintet Európában, itt mindenképpen javítani kell a jelenlegi javaslat szintjét, méghozzá a visszaélések elkerülése feltétlenül szükséges, és a félreértéseket is meg kell szüntetni. Ezzel tudjuk védeni a legjobban a fogyasztott rendkívül fontos, ez egyébként a hamisítással szembeni fellépés vonatkozásában tudjuk, hogy, hogy itt egy tisztázni szeretnénk az minden területen a kérdéseket, és nem csak az Európai Unióról van szó, hanem a maradik államokkal. Egyébként foglalkozni kell például az égetett szeszes italok keveréséről is, illetve az a származási hely feltöltetése. Itt kritikusan kell közelítenünk, és egyértelműen egyértelműen kell tenni a címkézést. Egyébként pedig fontos, hogy a GI szabályok, a származási szabályok egyértelmű tétele és a termelés helyét itt konkrétan meg kell határozni. Ebben együtt kívánunk működni az előadóval. A, a földazi regiszter egyébként az eredetet mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogyha ezt létrehozzuk, hogy az Európán belül és Európán kívül is tisztességes árat érjünk el a termékek számára, amelyel le tudjuk fedni az előállítási költségeket, és megfelelő nevelést, oktatást is biztosítsunk. Éppen ezért a az összes italok esetében a földrajzi megjelölés rendkívül nagy szerepet játszik. Ezt kötelező jelleggel kell alkalmazni, mert a transzparencióhoz tudunk hozzájárulni. És a jövőben ezt erősíteni kívánjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem jó eredményt érünk majd el a munkánk során. Köszönöm szépen. David? Köszönöm szépen Kelly úrra reagálnék, hiszen ők készítik a világ második legjobb viszkijét a saját hazám után. Üdvözlöm a bizottság javaslatát és Nikola Danti jelentését. De három pontot szeretnék kihangsúlyozni, mások is szóltak erről. Az elsőt Ríz asszony már említette a hamisítványokról. Pillanatnyilag nincsen olyan kötelezettség, hogy a hatóságok megakadályozzák a hamisítványok Európán keresztül történő átvitelét, de pillanatnyilag, amennyiben egy, egy vállalat gyanús jeleket észlel, hogy mondjuk Kínából, Európán keresztül Afrikába viszik el a hamis italokat, akkor ezt jelezni lehet. Tehát az eredet jelölés a második pontom, ez szerintem problémásabb eset. Tehát értem, hogy eh, miért született meg ez a javaslat, de a jelen javaslat szerintem egy kicsit félrevezető a címkézés tekintetében. És a jelen rendszer önkéntes, tehát jelölik, hogy mondjuk kevert egy ital, egy viszki, tehát mondjuk egy skót viszkit Franciaországba küldenek, és akkor ott keverik a többieket, azt írják rá, hogy ez egy francia termék. Tehát ez félrevezető, mert ott nem francia termék, hiszen az alapanyag Skóciából érkezik. Végzetül pedig a fordítások tekintetében, tehát itt a italok nevének a fordítása, tehát természetesen szükségünk van a jelölésre, szükségünk van a fordításra is, de a helyi törvények értelmében ez megvan, és meg kell nézni. Tehát természetesen, hogyha megvan a terméknek a neve, akkor az egy helyi név. És itt a 14 pont négyest én ezt átfogalmaznám. De egyébként egy nagyon jó rendeletről van szó, és egyetértek Nikolával, hogy lényegesen javíthatunk rajta. Köszönöm. És most a bizottságnak adom át a szót. João Vansra az Agri főigazgatóság részéről. Parancsoljon! Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A jelen rendelet lehetővé tette, hogy jelentősen növekedjen a szektor. A szeszes italok meghatározása, kiszerelése, címkézése nagyon lényeges a mezőgazdasági ágazat tekintetében, és nagyon fontos, hogy itt is megfelelő jogi alapokra helyezzük a kérdést. A szeszes italok kérdése az utolsó, amely még nem kapott megfelelő elbánást a Lisszaboni szerződés értelmében. Tehát eh, a fő feladatunk az, hogy eh, csökkentsük a terheket a szeszes italt előállító vállalatok vállán. Nagyon lényeges a végrehajtási aktusok megfelelő alkalmazása is, ahogy a szerződés 191-es pontja meg is előlegezi. Nagyon fontos az, hogy megfelelő egyensúlyt érjünk el, és megfelelő rugalmassággal bírjunk ebben a kontextusban. 2009 óta többször módosítottuk, tízszer módosítottuk ezt a rendeletet, és a változásokat pedig a tagállamok kérték gyakorlati esetekből kiindulva. Az eh, alkoholos italok tekintetében egy modernebb, eh, egyszerűbb rendszerre van szükségünk. A meghatározás, címkézés, kiszerelése tekintetében. És megfelelő jogszabályokra van szükség, hogy a hamisítványok ellen is hatékonyabban fellépjünk. A javaslat egyszerűsítést javasol, áramvonalosított és átlátható megoldásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudom, hogy a kereskedelmi főigazgatóság is hozzá szeretne szólni. Igen, köszönöm. Esetleg egy rövid hozzászólás. A kereskedelmi főigazgatóság támogatja a eljárások modernizálását az alkohol és italok tekintetében. Hatékonyabb, koherensebb és átláthatóbb megközelítésre van szükségünk, az alkoholos, a szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése tekintetében támogatom a mezőgazdasági főigazgatóság véleményét. Nagyon fontos az, hogy előmozdítsuk a szeszes italok nemzetközi védelmét a hamisítványok ellen. Referencia modellé szeretnénk válni nemzetközi szinten, és hatékonyabbá, átláthatóbbá szeretnénk tenni az ágazatod. Ez pedig a tárgyalások során is segít majd nekünk a nemzetközi szabadkereskedelmi megalapodások során. Köszönöm szépen, és most Danti úr, az előadó kap szót. Köszönöm szépen az összes kollégának a nagyon lényeges hozzászólásokat, a javaslatokat, és nagyon érdekes volt az együttműködés, és valószínűleg nagyon jó is lesz. És köszönöm a bizottság véleményét, és három elemet emelnék ki. Tehát nagyon lényeges, hogy lehetőségünk van, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, hiszen az eljárások a alkoholos, a szeszes italok tekintetében eléggé bonyolultak, és mindenképpen, hogy sokkal rugalmasabbá kell tennünk a meghatározás tekintetét. És ebben a tekintetben megvan a lehetőségünk. Természetesen az egyszerűsítés nem jelentheti azt, hogy a címkézés mondjuk bizonyos dolgokat ne tartalmazzon. Hiszen nagyon fontos az, hogy mindenhol értsék a fogyasztók, hogy mi van a termékben, de természetesen az eredeti jelölésnek, elnevezésnek meg kell maradnia, hiszen ez egy a szeszes italok esetében helyi termékekről van szó. Lényeges az is, hogy ahogy a többi mezőgazdasági termék esetében itt is ki lehessen vonni a piacról bizonyos termékeket, amennyiben kiderül, hogy utánzásról, hamisítványról van szó. Tehát ezt mindenképpen fel kell vennünk a szövegbe. Most szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a javaslataiért, a következő napokban pedig egy nagyon jó bővített jelentést mutathatunk be. Köszönöm. Köszönöm szépen, és valószínűleg július 10-én, 11-én tárgyaljuk meg az új bővített jelentést. Ezzel az ötös pontot lezárom, és áttérek a hatosra, az eredetileg ötösre. Ez pedig a máltai küldöttség látogatás, amely március másodikán, harmadikán volt. Szerettünk volna a máltai soros elnökséggel tárgyalni. A delegáció egy személyre csökkent, jó magamra, tehát én voltam a delegáció, és abban az élvezetben volt részem, hogy a máltai kereskedelmi kamarával, szakszervezetekkel tárgyalhattam. És az egész külpolitikai parlamenti bizottsággal. Tehát az egész külpolitikai bizottság jelen volt, mind a négy tag, és a kereskedmi kapcsolatok kérdéséről tárgyaltunk. Összességében megalapíthatjuk, hogy Málta nagyon függ a világkereskedelemtől, és a szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer megingása katasztrofális lenne. Tehát ide értem az ázsiai termékeket, az Egyesült Államok protekcionista intézkedéseit, tehát nagyon nagy félelem volt Máltán, és természetesen alapvető érdekük, hogy egy szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer alakuljon ki. Hetes pont. A nyugat-afrikai delegációnk Elefántcsontparton és Gánában járt. Lényegében arról volt szó, hogy partnereink hogyan értékelik az ECOVAS helyzetét, és hogyan bánnak a köztes epával. Mindkét országban tárgyaltunk a kereskedelmi miniszterekkel, felismerték, hogy tehát az EPA, a gazdasági partnerség helyzete rosszabb, mint az ECOWAS-ban. Mindkét partnerünk érdeket abban, hogy az Európai Unió belső piacára bejussanak, és hogy a gazdasági partnersége a jelen szinten maradjon. A szakszervezetek, a think tankek mindezt gondolták, azonos véleményen voltunk. Nagyon kevés olyan érintett volt ebben a két országban, aki elutasította volna ezt a köztes kereskedelmi partnerséget. Tehát kritikus szemmel nézik a megállapodást, de támogatják. Az a reményünk volt, hogy az ECOVAS gazdasági partnersége mindenképpen javítandó. Mindkét országban megállapíthattuk, hogy a régió stabilizációja nagyon lényeges. Gánában új kormány van, Elefántcsont parton viszonylag új kormány van, Gambiában is új kormány van, tehát Gambia, Mauritánia is aláírja az ECOWAS kereskedelmi partnerségi megalapodást. Megvan a remény, hogy Nigéria is aláírja. Hiszen Nigériának új gazdasági kihívásai vannak, hiszen a fő exportcikkuk az olaj, olcsóbb, és éppen ezért újra kell tárgyalni a gazdasági helyzetet. Magas szintű találkozókra kerül majd sor az államokban, és az említett két országban megvan a remény, hogy az ECOWAS gazdasági partnerségi megalapodást minél gyorsabban megkössük 2020 előtt. Hiszen a regionális külső vámok akkor már hatályba lépnének, és akkor pedig probléma lenne a köztes kereskedelmi megállapodással. Tehát az ECOVAS gazdasági partnerséget minél hamarabb meg kellene kötni. De ezen kívül természetesen a fenntartató fejlődés kérdése is aktuális marad, a munkavállalók jogai, Tehát például, ami a banántermelésre vonatkozik, az rendben van, de ami az informális ágazatra, például a kakaótermelésre, az nagyon nagy mértékben úgy néz ki, hogy nagyon rosszak a munkakörülmények, nagyon rossz a környezet, védelem helyzete, tehát itt mindenképpen javítani kell. Nagyon érdekes volt a látogatás során az az eszmecsere, amelyet a FLECT szabályzásról folytattunk Gánában. Gána volt az első ország, amely a FLECT-tel foglalkozott, közben Indonézia már megelőzte Gánát, de a különbség az, hogy Gána a fenntartható erdőgazdaság tekintetében haladást szeretne elérni, ez pedig egy nagyon jó, nagyon örömteli megközelítés, tehát hogy megpróbálják fenntartató módon folytatni az erdőgazdálkodást, és ez pedig a rablógazdálkodás tekintetében nagyon lényeges, hiszen rablógazdálkodást folytatnak kakaó, illetve banán termelés tekintetében. Sikeres delegációs utunk volt, a gánai kereskedelmi miniszterrel tárgyaltunk, ő pedig szakértő, és a VTO főtitkáraként is tárgyaltak róla, tehát kereskedelmi tekintetekben egy nagyon dörzsölt valaki tovább kíséri majd a folyamatot, amennyiben az ECOVAS gazdasági partnerségről folytatjuk a tárgyalásokat. És mindenképpen érdemben tud majd hozzászólni. Ennyit szóltam volna, delegáció vezetőként, többen is voltunk ott kollégák a bizottságból Helmut Scholz, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni, ő is ott volt. Köszönöm, elnök úr. E, ten e, wyjazd, e, ta delegácja była niebywale... Összességében az útról szeretném elmondani, hogy nagyon érdekes volt, és hát nagyon sok mindent tanultunk Többek között ennek a missziónak, illetve útnak az volt a hozzáadott értéke, hogy mint minden esetben lehetőségünk volt találkozni számos partnerrel. Nem csak politikusokkal, nem csak parlamenti képviselőkkel, nem csak a kormány képviselőivel találkozunk ilyenkor, hanem kora reggeltől késő estig egész nap egy sor találkozót bonyolíthattunk le a legkülönbözőbb körökkel. Például a civil társadalom résztvevőivel, NGO-s szakemberekkel, illetve természetesen szakszervezeti emberekkel is. Meg a munkaadók képviselőivel. Tehát mindenki véleményéről értesülhetünk, és nem csak egyes kiválasztottak véleményéről, meglátásairól, és természetesen eltérő nézetek tudnak megfogalmazódni. Nagyon széles körben hallhattunk eltérő véleményeket. És ennek alapján a különböző kérdésekről sokkal könnyebben össze tudjuk állítani a magunk álláspontját. Hogy röviden összefoglaljam a magam következtetéseit az út nyomán. Ezek a következők. A megbeszéléseink többségében azt hallottuk, hogy a megállapodások, a stabil egyezmények előnyösebbek, mint az átmeneti vagy ideiglenes egyezmények a régióban. De ugyanakkor mégis az átmeneti rendelkezéseknek is lehet előnyük, mert hogyha még ezek sem léteznének, akkor sokkal rosszabb helyzetben lennének az érintett országok. Tehát olyan államokról beszélünk itt, csak hogy világos legyen, amelyeknek a költségvetése nagy mértékben, sőt többségében exportjövedelmektől függ, exportbevételek határozzák meg. És itt alapvetően nyersanyag exportról van szó. Tehát minden instabilitás, minden változás, legyen bár a legkisebb a nyersanyag kivitelben, illetve például a velünk való kereskedelm terén, olyan veszélyekkel jár ezeknek az országoknak a szempontjából, hogy nagy károk érhetik őket, illetve nagy hátrányba kerülhetnek. Minden gazdasági változás azonnal társadalmi átalakulást okozhat, és káoszhoz vezethet az utcán. Tehát ezért ők is előnyben részesítik, hogy legyen valamilyen megállapodás, még ha ideiglenes is, én pedig osztam ezt. A második megállapításom elgondolkodva visszatérésünk után arról, hogy mi lenne az értelme a régióval kötött kereskedelmi egyezményeknek. A következőt tudom elmondani. Évek hosszú során át tárgyaljuk le ezeket az egyezményeket, azután megszületik valami megállapodás, és a megállapodás azért nem tud hatába lépni, mert egy-két ország ennek útját állja, nem hajlandó ratifikálni hosszasan egyeztetünk rengeteg kérdésről, papírra vettünk egy megállapodás tervezetet, amit aztán nem hajtunk végre a gyakorlatban. Mit tehetünk egy ilyen helyzetben? Minden ország nagyon eltérő történelmi és hagyományok hátterével rendelkezik, más a gazdasági, más a vallási, társadalmi helyzete. Például Nigéria rendelkezik a legambíciózusabb törekvésekkel. És azt mondanám, hogy a legjobbak a kilátása is, hiszen ott a legerősebb az állam. Érdemes mélyebben átgondolni ezt a kérdést. Akkor, amikor egy több államból álló konglomerátummal állunk szemközt, amely rendkívül eltérő tagokat tömörít magába. Egyes országok nagyon szeretnének megállapodni bizonyos területeken, más országok kevésbé, vannak, amelyek kifejezetten gátolják, vagy hátráltatják a megegyezést. Mi pedig mindegyikükkel egyaránt tárgyalunk. Mit jelent ez? Azt, hogy feltételezzük, hogy még az elutasítók számára is előnyös lehet a megállapodás, tehát ezt figyelembe kell venni. Köszönöm. Danke, Bernd. Äh, also mit dem letzten Köszönöm szépen az utolsó aspektus, amit a kolléga említett. Szerintem egy nagyon érdekes pontra jutottunk el. Egyetértek veled és vele, hogy nagyon érdekes, nagyon sokrétű felvilágosítást magában hordozó delegáció volt ez. Aztán felvetődik a kérdés persze, hogy a különböző özgazdasági fejlődés, hogy kereskedelmi politikai dolgokat fel akarunk lendíteni az emberül, ez milyen hatással van a partnerállamokra, hogy tényleg itt egy közös vállalkozásról van szó, ahol még közös érdekeket lendít előre a harmadik államokkal szemben, és akkor itt az Európai Unió súlyát egy monolitikus dologként látjuk, vagy elfogadjuk, hogy ahogyan ezt egyébként a Brexitben látjuk, tényleg vannak hatásai annak, hogy a gazdaság és az integráció mennyire sikeres az EU-n belül, és aztán ez persze kihat a nemzetközi kereskedelem politikára is. És akkor azt mondom, hogy ez egy fontos dolog volt, amit Gánában és Elefántcsontparton felismerésként láthattunk, az az, hogy ezek az államok a WTO teljes keretében hogyan pozícionálják magukat, milyen lehetőségük van a gazdasági kooperációra régiós szinten, hogy továbbfejlődjenek, miközben látják az egyes államok nagyon eltérő feltételeit is. Ezek persze politikai célkitűzésekkel is összefüggenek. Gána és elefántcsoport mondjuk az egyik oldalon többé-kevésbé világzó gazdaságokról van szó, vagy legalább fellendülő nemzetgazdaságokról beszélhetünk a régión belül. Aztán ott van a másik oldalon Nigéria és az egyik felismerés, ami megszülethetett bennünk, hogy ebben a régióban is van egy észak-dél szakadék, és ez egy érdekes vitához is vezetett ott a tárgyalásokon, hogy mint egy 30 ezer ember a szomszédos államokból ez a Maliból, Burkina Faso-ból Gánába mennek, elefántcsompartba mennek, északon az erdőkbe mennek, elkezdenek fát vágni, mert ebből akarnak megélni, úgy gondolják, hogy ebből meg tudnak élni. Új banán ültetvényeket, ültetvényeket hoznak létre például. Hát ez egy olyan folyamat, amely, amelyhez közünk van, EU partnerállamként is közünk van. Hát itt most beszélhetünk a bilaterális szintről, vagy beszélhetünk a regionális megállapodásokról, és hát e, ezt meg kell döntenünk, mennyiben akarjuk befolyásolni, és a szociális, a politikai, a ökológiai kritériumok is szerephez jutnak. Most a tárgyalásokról is szerettem volna még valamit mondani. Ez volt a benyomásom az Elefántcsontparti parlamentben, hogy a képviselők ismeretei az átmeneti megállapodással kapcsolatban és a regionális témákkal kapcsolatban nem annyira mélyek, amennyire szerintem ez szükséges lenne. Vagyis az átláthatóság, a képviselők bevonása a mindenkori kormány részéről az ő kereskedelem politikájukba az egy fontos dolog. És úgy vélem, hogy itt az EU oldalán is törekedni kellene arra, hogy a döntéshozók is vállalni tudják a felelősségüket, méghozzá a transzparencia alapján. Egy további pont, amit felvetettem volna, az az, hogy a nemzetközi verseny helyzet konkrétan visszahat a termelőkre a régi régióban is. Vegyük például a banánültetvény, ahol jártunk, egy példaértékű vállalat szerintem, bár nyilván nem tudok egy horizontális összevetést készíteni, de világosá vált, hogy a banánár további csökkenése a vállalat termelését gyakorlatilag abszurdá teszi. Szemet kell tehát tartani, hogy a dél-amerikai államokkal tárgyalunk, a banántermelés ott nagyon fontos, és amit mi ott kitárgyalunk, az hatással van az afrikai termelőkre, vagy az európai termelőkre is, Franciaország, Spanyolország, Portugália is érint van, tehát van saját banántermelések is. Vagyis ezt újra végig kell gondolni, meg kell nézni, hogy nemzetközi szinten az árakat hogyan lehet alakítani, mely kritériumokat kell figyelembe venni, mi a Persze foglalkoztatáspolitikai kihívások vannak, ökológiai, társadalmi kihívások is vannak, és a WTO parlamenti közgyűlését is idén meg kéne ragadni arra, hogy a kollégákkal beszéljünk erről, hogy mit is az a fair kereskedelem, és ezt lehetővé kell tenni. Ezt egy kicsit részletesebben kell majd megtárgyalni. Érdekes út volt, és sajnálom, hogy az előadó nem jött velünk. Köszönöm, Kempe úr. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon felvilágosító, hatású útról van szó, és élvezettel vettem részt. Számos tanulságot hoztam magammal az ecowas kapcsolatban. A legnagyobb tanulság Nigéria. Nigéria egy akkora szereplő ebben a régióban, hogy ha Nigéria nem akar részt venni egy nyugat-afrikai ECOWAS szabadkereskedelmi vagy EPA megállapodásban, akkor ez mindent feltartóztat. És kétoldalú gazdasági partnerségi megállapodásokat kell kidolgoznunk és kötnünk. Ezt tapasztaltuk egyébként. Az eredeti verzióhoz képest az EPA sokat javul, azzal kapcsolatban aggájaink voltak. Aztán a tapasztalatok alapján világosan megfogalmazható az 50-es cikk keretében tartott tárgyalások, a TRQ-k, a kereskedelmi kvóták, például a banán esetében azt mutatják, hogy az Egyesült Államok, Latin Amerika, illetve az Unió közötti együttműködés a banán területen megalkotott egy bizonyos TRQ rendszert, ami egy nagyon érzékeny, kényes rendszer. És az 50-es cikk keretében folytatott egyeztetések azért jelentősek, mert Nagy-Britannia 44%-át képviseli ennek a kvótának, tehát hogyha a Brexit nyomán kilép Nagy-Britannia, akkor magával viszi például a 44%-ot, vagy pedig az EU viszi tovább ezt? Nagy-Britanniának ugyanis megvan a saját kvótája is, tehát ennél is nagy lelkűbb megoldás lenne ez. Többször is felmerültek a kvóták és azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen fontos kérdés, és egyben lehetőség is. A WTO-ban mint egy, egy hónapja jártam, és a TRQ-k, a kvóták, az 50-es cikk keretében folytatott egyeztetések szinte mindegyikében felmerülnek. Például egyéb kvóták esetében Nagy-Britannia 50%-ot jelent mondjuk az új-zélandi eh, báránykvótánál. És aztán eh, szita, CETA mm, összefüggésben is például Kanadával szintén felmerülnek ezek a kvóták. Tehát nagyon sok eh, kvóta eh, szempont merül fel. Ez egy erős motívum volt az utunk során, és, és a kakaó, a banán termelés körülményeit is megismerhettük, illetve a kereskedelmi miniszter, a kereskedelmmel foglalkozó parlamenti képviselők mind a kvótával voltak elfoglalva. Köszönöm szépen. Valóban a látogatás tényleg fókuszált a központi kérdéseinkre, amelyekkel foglalkoznunk kell, például az árképzés, kereskedelmi kapcsolatok hogyan tudják szolgálni a kevésbé fejlett országokat, aztán a Brexit kérdése, hogyan hat ez majd a gazdasági fejlődésre. Ez is szóba került, tehát úgy gondolom fontos volt ez a látogatás. Lesz róla egy eh, részletekbe menő jelentés is majd, és továbbiakban is intenzíven dolgozunk ezen a területen, főleg ami a jövőbeli megállapodásokat illeti, és hát a kollégák felhívták a figyelmet a nehézségekre. Ezzel lezárom ezt a pontot. A nyolcas pont következik, ami eredetileg a hetes volt, és ez is valahol összefügg a delegációnkkal. Egy olyan téma, amely Gánában, Elefántcsontparton szóba került, igen intenzíven ez a korrupció témája. Például a földek biztosításánál, az exportengedélyek esetében valahol mindig ott van a gondolatainkban, hogy korrupcióra van szükség ezekben az országokban, és ezt témaként fel akarjuk vetni, korrupció és emberi jogok harmadik államokban. Előadónk pedig Karolin. Parancs. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr tényleg nagyszerű ez a kapcsolat, hogy ez a két pont egymás után szerepel itt. Kedves kollégek, számos területen a korrupció nyilvánvalóan fontos, ez befolyásolja az emberi jogokat, ez egyenlőtlenséget teremt, a szociális egyenlőtlenség is szóba kerül, meg hát a környezeti hatásokat sem szabad elfelejteni a véleményemben, éppen ezért a következő pontokra koncentráltam a korrupció ellenes konvenciókkal fűződő kapcsolat, a bejelentők, a whistleblowerek kérdése, a nem állami civil szereplők aktív részvétele, a az antikorrupciós kötelezettségek végrehajtásában ez egy fontos aspektus. Aztán tovább e, e, hiányoznak mechanizmusok arra vonatkozóan, hogy a korrupció ellenes előírásokat hatékonyan végrehajtsák, illetőleg, hogy e, a kormányok ezt konkrétan felügyeljék. Hogyha itt sikert akarunk elérni a korrupció ellenes fellépésben, akkor szerintem kötelező intézkedéseket kell hoznunk, például az önkéntesség önmagában nem lesz sikeres szerintem, ezért a véleményemben követelem, hogy jövőbeli kereskedő megállapodásoknál kötelező klauzulák szerepeljenek a pénzmosás, a korrupció elleni fellépés kapcsán, és ezek eh, egy további klauzulával is megerősödnének, tehát hatályon kívül helyezési klauzulával, vagyis hogyha nem tartják be ezt, akkor következményei vannak, tehát egyes előnyökről le kell majd mondaniuk, amelyeket adott esetben a kereskedelmi megállapodás biztosítana. Itt csak egy adott számú, je, adott számú betűt írhatok, tehát a szöveg nem léphet túl egy bizonyos határt a véleményemben ezért néhány témát nem vettem annyira figyelembe, de a módosítókat előterjesztem, például a kis és középvállalatok támogatására fel akarom hívni a figyelmet, adott esetben a korrupció ellenes előírások végrehajtására külön felhívnám még egyszer a figyelmet, illetőleg a kereskedelmi megállapodások transzparenciára vonatkozó részeinek erősítése is. Egyébként fontosnak tűnik az is, hogy lehetőségeink szerint egy független ellenőrző testület alkalmazását írjuk elő, ahol a korrupció ellenes fellépést biztosítani lehet Eh, a koordináló szakbizottság az AFET, a, egyébként a módosítók határideje tegnap már lejárt, és egy néhány módosítóval előálltam én is. Ezek tartalmilag azonban az intán belül eh, meg, meg, megmaradnak és eh, átfedik egymást. Kíváncsian várom a javaslatokat, amiket a kollégák terjesztenek elő, és szeretném, ha megvitatnánk most ezt a véleményt. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek a néppárt nevében, Szájfi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó asszonynak köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet. A korrupció elleni fellépést nagyon fontos téma. Éppen ideje, hogy a kereskedelmi politikán keretében foglalkozunk ezzel az Unió részéről. A TTIP tárgyalások fordulója volt az első szakasza ennek, és az Európai Bizottság a korrupció elleni rendelkezések beépítését javasolta minden jövőbeni egyezménybe. A Mexikóval kötött megállapodás korszerűsítése keretében például, és arra szeretnék rákérdezni, hogy az Európai Bizottság megerősíti-e, hogy valóban szó van ilyen rendelkezésekről az új egyeztetések keretében. Fontos lenne, hogy a tagállamok a korrupció elleni küzdelmet a bizottságnak adott tárgyalási mandátum részévé tegyék. Ami a véleménytervezetet illeti, az előadó jó eh, dokumentumot terjesztett elő, köszönöm szépen. Pontosításokat, illetve egyes helyeken továbbfejlesztést eh, javasolok. Például a jó kormányzás és a hozzáadott érték fontosságára kellene felhívnunk az érintetteknek a figyelmét. A közösségi vívmányainkat így tudjuk kiterjeszteni, például a korrupció elleni harcra és ez egyfajta kiindulási alap, kiindulási alapja lehet a tárgyalásoknak. A magánszektor szintén bevonandó ebbe a területbe. Globális szinten az Unió nemzetközi együttműködésben érvényesítse ezt a szempontot. Egyrészt a jó vezetés, másrészt a WTO rendelkezéseknek a keretében is küzdjünk a korrupció ellen az ENSZ korrupció elleni rende, rendelkezéseinek, egyezményének a ratifikálására van szükség mielőbb, és az a gazdasági partnerség plusz szintén ki kell, hogy térjen erre. Köszönöm szépen. Az ECR részéről Campbell úrnak adom meg a szót, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR a korrupció negatív hatását emeli ki a kereskedelemre, elrettent a beruházásoktól, illetve a közbeszerzésben való részvételtől. És én úgy látom, hogy a korrupció bürokratikus akadályokat teremt, illetve ezeknek a kerülgetéséhez vezet. A kereskedelem pedig az unió kezében egy fontos eszköz, hogy ezt a problémát kezeljük, és pontosan ezért kell a jövőbeni kereskedelmi egyezményekbe beépíteni a korrupció elleni rendelkezéseket, illetve be kell őket építeni az egyeztetésekbe, tárgyalásokba is. És a kereskedelmi, illetve stratégiai területen ez vezető témává kell, hogy lépjen elő. Nagyon fontos, hogy a korrupció elleni programok minden országgal tárgyalási témává váljanak, illetve a kereskedelem terén beépüljenek minden egyezménybe, megállapodásba. És természetesen minden érintetnek a minél nagyobb bevonására van itt szükség. És a előadónak köszönöm az eddigi javaslatok beépítését, további továbbfejlesztést javasolok, például az illegális pénz folyamatoknak a, az ellenőrzésére, felügyeletére és a közbeszerzési eljárásoknak a felügyeletére ilyen szempontból. Kerüljük el a túlzott általánosításokat a korrupció és az emberi jogok összefüggésében. Nem függenek össze mindig szükségképpen egymással és a magánszemélyek közötti korrupció, vagy magánrésztvevők közötti korrupció például nem feltétlenül vet fel emberi jogi vonatkozásokat, és nem kell mindig az emberi jogokat kiemelni a megállapodásokban. Itt a kereskedelemről és nem politikáról, a kereskedelem elősegítéséről kell, hogy szó essék elsősorban. Elnök, köszönöm szépen, több árnyék előadó nincs most itt a teremben, de van egy helyettes, úgyhogy megadom a szót. Dieter, a kollégám, aki árnyék elődön nem tud itt lenni a mai napon, ezért egy néhány pontra felhívnám a figyelmet. Örül annak, hogy eh, felhívják a figyelmet a korrupció és az emberi jogok eh, kapcsolatára, és ezt figyelembe kell venni az EU külpolitikájában is, és ezért aztán eh, ezt, ezeket a kérdéseket a kereskedelem szabályaiban is eh, alkalmazni kell. Vannak bizonyos javaslatok, hogy hogyan tudjuk a hivatkozásokat erősíteni, a korrupció, az üzleti környezet eh, esetében egy korrupció egy adott országban egy fundamentális problémát jelent a társadalom és a gazdaság számára, és nehezebbé teszi, hogy dolgozzunk, hogy gazdaságot fejleszünk egy országban. Egyébként nem csak a külföldiek számára ez a helyzet, hanem a hazaiak számára is. Egyébként számos területen vámok, az engedélyezések területén megjelenik a korrupció, és ezért érinti az európai vállalatokat és amikor harmadik államokban kívánnak üzletelni. Természetesen a korrupció a hosszú távon akadályozza az államok gazdasági fejlődését is. A GSP és a kotonú megállapodás figyelembe veszi a korrupciót, foglalkoznak a témával, és vannak kötelezettségvállalásokat, amelyek betartására törekednünk kell, hiszen ez lehetőséget kínál a további fejlődésre. Egyébként fel kell lépni a korrupció ellen, a transzparencia erősítésével, és erősíteni kell, végre kell hajtani a globális kereskedelmi rendszer lehetőségeit. Számos EU-s politikai megállapodás van, partnerség és együttműködési megállapodások, ezeket figyelembe kell venni, e, és szerintem ez a legjobb hely, hogy kezeljük a témát. A mi szempontunkból a téma nagyon fontos, de hát mi csak egy láncszem vagyunk az egészben, a frakciónk megfelelő módosítókkal fogjuk erősíteni a szöveget, mint mondtam. Helmut Scholz. GUE. Köszönöm szépen. Én is az árnyék körül a Frances véleményét szeretném elmondani, sajnos nem tud itt lenni a mai napon. Nagyon röviden ezek után hangsúlyozza, és hálás az előadónak a tervezet elkészítésért mindenek előtt, hogy komolyan figyelembe veszi a kapcsolatot következetesen figyelembe veszi az emberi jogok és a korrupció közötti kapcsolatot, mint mondtam. A korrupció például a környezeti előírások megsértésében, illetve hogy a korrupció hogyan sérti a társadalmi egyenlőséget. És az utolsó két pont nagyon fontos, gyakran hivatkoznak el egyébként de valóságban gyakran nem veszik ezt figyelembe. Egy kereskedelmi megállapodás fontos szerepet játszik a korrupció ellenes fellépésben, amennyien megfelelő klauzulákat alkalmazunk itt. Erre külön felhívjuk a figyelmet Világossá kell tenni ezt a fellépést és az elkötelezettséget a szakbizottságunk részéről. A pénzmosás és a pénz, pénzügyletek bizonyos szabályozást követelnek véleményünk szerint a kereskedelmi megállapodásokban, hogyha harmadik államok ezeket megkötjük. Világosság kell tehát tenni, hogy nem szabad lehetőséget adni a pénzmosásra semmiképp, már a megállapodások megkötése során. És a transzparencia fontosságát is hangsúlyozni kívánjuk a szabályalapú megközelítést, az, az idevágó aspektusokat is nagyon fontosnak tartjuk. A makrofinanciális segítségnyújtás, támogatás is rendkívül fontos, de ezt feltételhez kell kötni véleményünk szerint a kereskedelmi megállapodásokban. Tehát előfeltételekre szükség van, mert így tudunk fellépni a korrupció ellen. Köszönjük szépen az előadónak a munkát, és mint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 a jelentésnek. Joggal hívták fel a figyelmet erre. A téma összefügg egyébként az imént már megtárgyalt témával. A látogatásaink Gánában és Elefántcsontparton is felvetették a korrupció témáját, természetesen ott ez szóba került, tehát ez egy nagyon súlyos dolog, nagyon negatív hatásokkal jár, olyan, mint egy betegség, mert rátelepszik egy országra, és a fejlődés útjában áll. Éppen a legkevésbé fejlett országok esetében kell erre gondolnunk. Ördögi kör, ez nagyon nehéz innen kikeveredni, és az Európai Uniónak ezért súlyánál kell kezelni ezt a kérdést. Mi vagyunk az egyik legnagyobb donor, a fejlődő világban, és azok közé tartozunk, akik ténylegesen átfogó módon lépnek fel, és jelentős pénzeket biztosítanak a legszegényebb országok számára. Gyakran szóba kerültek a kereskedelmi megállapodások, a beruházási megállapodások, valamennyi aspektusban ezt figyelembe kell venni, és az egyik legfontosabb eszköz ezzel a kezünkben van, ahogyan támogatni tudjuk az országokat. A közvetlen pénzügyi támogatás is van egyébként részünkről, például Afrika vonatkozásában. Több mint 20 milliárd euróról beszélünk összességében. Sajnos az a helyzet, hogy a pénzek egy része nem oda jut, ahova kéne, és hogyha ez a pénz megfelelő helyre kerül, akkor nem a leghatékonyabb módon költik el. Ezért a témára külön kell figyelnünk. Az Európai Unió érdeke, hogy a témát tovább vigyük, tovább görgessük, mert az Európai Unió tényleg számos lehetőséget biztosít, eszköz biztosít, és forrást is, de ügyelni kell arra, hogy jól használják fel ezeket a pénzeket. Az érintett országokkal kapcsolatban kell maradunk, azok az országok, amelyekkel vannak diplomáciai, gazdasági és társadalmi kapcsolataink, egy kötelezettséget vállalnak, hiteles partneré kell lenniük, és ők is fel kell, hogy lépjenek a korrupcióval szemben. A korrupció csökkentése rendkívül fontos, és minden lépés fontos, amit itt tehetünk. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság is szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot. Üdvözöljük azt a tényt, hogy elkészült ez a véleménytervezet az interészéről Kiváló pillanatban született ez meg ezzel inputot kapunk a munkánkhoz. Köszönjük szépen az antikorrupciós rendelkezések kidolgozását és már többen a képviselők közül megemlítették, mi is támogatjuk az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt az ilyen irányú fellépés mellett, ezt tartalmazta például 2015. októberi közleményünk is Láthatjuk, hogy elkezdtünk dolgozni a témán, például a TTIP keretében is, de a kommunikációnkban, a közleményünkben már akkor elmondtuk, hogy ezt alkalmazni szeretnénk valamennyi jövőbeli kereskedő megállapodásunkra. Igen, felvetődött itt is a kérdés itt konkrétan, és a jövőben megerősítjük, hogy ezt megkívánjuk tenni majd. Ezt látni kell például a maxikai megállapodás modernizációja során is figyelembe fogjuk ezt venni. Alapvető elképzelésünk, tehát a továbbiakban, hogy az összes tárgyalás során ezt figyelembe kívánjuk venni a jövőben és korábbi hozzászólásokat is figyelembe vettünk. Lange elnök úr is küldött levelet nekünk, ezt figyelembe vettük. Az elmúlt években többször szóba került ez, és egy szélesebb összefüggésben is vizsgáltuk, de konkrétan Mexikó vonatkozásában is egy néhány szót a tartalomra, az érdemi részről, ami megjelent a véleménytervezetben. Természetesen a véleménytervezet és a jelentés, tehát a külügyi bizottság jelentése is a korrupció és az emberi jogok témáját vizsgálja ezt a kapcsolatot. Nyilvánvalóan szoros kapcsolat van a kettő között, és mi is ebből indultunk ki, és elmondtuk, hogy a korrupció fontos komponens, amikor aláássuk a jogkormányzást és a jogállamiságot, és a fejlődő országok számára ez nagyon súlyos terhet jelent több képviselő is említette ezt itt már ebben az összefüggésben a fejlődő országok aspektusából, tehát ez rendkívül fontos. Ezért újra felhívjuk a figyelmet és emlékeztetünk arra, hogy további erőfeszítésekre van szükség a korrupció ellenes fellépésben a fejlődő országokban, nagyon konkrétan a GSP Plus keretei között Önök is tudják, hogy a GSP Plus tartalmazza a, egy sor nemzetközi egyezmény ratifikálását és végrehajtását, konkrétan például az ENSZ korrupció ellenes egyezményét. 2014 óta az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat egy szisztematikus GSP Plus monitoring mechanizmust működtet, vonatkozik az írásos kérdésekre, az úgynevezett scorecardokra, de a párbeszédekre és a monitorozó látogatásokra a második GSP jelentés, amely kitér az antikorrupciós küzdelemre, pontosabban szólva az ENSZ egyezményének végrehajtására. Amennyire én tudom, az Európai Parlament és a Tanács részvételével egy csúcsra is sor kerül ebben az ügyben az év vége felé, és fontos kapcsolat van természetesen az emberi jogok és a korrupció között. Ez a kotonói egyezmény is foglalkozik ezzel a kilencedik cikkben. Itt szóba kerülnek az emberi jogok és a antikorrupciós fellépés, és 97-es cikk is foglalkozik kotonúi egyezményben ezzel a témával, amely a súlyos korrupciós esetekre való reakciót tartalmazza. Mindenképpen figyelembe kívánjuk venni a jövőbeli munkáinkban ezt a korrupció ellenes fellépést. Több képviselő egyébként megjegyezte, hogy a kereskedelmi megállapodások mindenek előtt a kereskedelemmel foglalkoznak tehát a korrupció ellenes fellépés gazdasági vetületeit is külön kell hangsúlyozni, egy rendszerben kell gondolkodni, és a korrupció tényleg súlyos teher a kereskedelemre nézve, és negatív hatások jelentkeznek a fejlődésre és a gazdasági növekedésre. Azt gondolom, hogy világosá kell tenni a kereskedelmi megállapodásokban, olyan területekre kell fókuszálni a korrupció kapcsán, amelyek a kereskedelmet konkrétan érintik, a vámok, a közbeszerzés, az engedélyezés. Ezek egyébként szóba kerültek a képviselők hozzászólásaiban. Mi is erre törekszünk. Ami pedig az alapvető megközelítést illeti, hangsúlyozni kell újra és újra az EU belső szabályainak fontosságát, az EU joganyagát, és hogy eznek összhangban kell lenni a külső fellépésünkkel természetesen. És az ENSZ-nek van egy megfelelő kerete a korrupciós fellépés számára, ezt minden tagállam ratifikálta egyébként, és az EU is ha konkrét rendelkezéseket vizsgáljuk meg, akkor meg kell nézni, viszont hogy van-e, vannak-e megfelelően hatékony európai sztenderdjeink, a joganyagunk lehetővé tesz egy adott fellépést. Gondoljunk például a whistleblowerekre, ez egy nagyon fontos téma, gyakran felhívja erre a figyelmet a parlament, de ezt meg kell néznünk, hogyan tudjuk ezt erősíteni, ezt a területet a kereskedő megállapodásokban, és de adott esetben az EU nem biztosít kellő keretet, ezért a bizottság megfelelő konzultációkat kezdeményezett, és javaslatokkal kívánunk előállni ezen a területen év vége felé. Ez persze azt jelenti, hogy óvatosnak kell lennünk, amikor fellépünk, tehát abban, hogy milyen messzire tudunk menni, hiszen a saját belső szabályainkat figyelembe kell venni. Ami pedig a végrehajtást illeti, tehát ami pedig a végrehajtást, az előnyök megvonását illeti, ha megnézzük a GSP-t például, azért szem előtt kell tartani, ez egy egyoldalú eszköz, a kereskedelmi megállapodás két oldalt érint, itt egyensúlyt meg kell őrizni, meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ezt a végrehajtást erősíteni, és Számos esetben, ha jogról beszélünk, ez természetesen büntető jogot érint, tehát itt az EU-nak korlátozott a lehetősége, egyébként pedig konkrétabb javaslatokkal kívánunk előállni rövid időn belül, nagyon konkrét rendelkezésekkel a következő hónapokban már, és szeretnénk az Európai Parlamenttel elmélyíteni az eszmecserét ebben az ügyben. Azt is tudjuk, hogy egy workshop előkészítése folyik a korrupciós fellépés és a kereskedelem kapcsolatának témájában. Ezért aztán el kell, hogy mondjam, fontos, hogy konkrétan megfogalmazzuk a megközelítésünket, és hát ehhez szükség van a további vitákra. Köszönöm szépen, Karolin. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a számos javaslatot cél az, hogy sikeres korrupcióellenes fellépést érjünk el Európában és már harmadik államokban, és számos intézkedésre van szükség. Az egyik lehetőséget éppen a kereskedelem politika kínálja, ezért elmondom még egyszer, a kötelező jellegű intézkedésekre szükség van, mert különben a dolog nem működik. A végrehajtásra és a felügyeletre kell, az ellenőrzésre kell figyelnünk az antikorrupciós kötelezettségvállalások kapcsán, és hát a, a következmények ezeket is figyelembe kell venni, ha nem tartják be. Fontos a civil társadalom bevonása, ezt én nagyon fontosnak tartom, aztán a magánszektor figyelembevétele is fontos, a whistleblowerek, a bejelentők védelme, hát ezt először is európai szinten kell tisztáznunk és szabályoznunk, mert különben mi megállapodásokban hiába követeljük. Itt egy közös európai standardre van szükség, Örülök a jó együttműködésnek már előre is. Biztos érdekes módosítók születnek, és igyekszek majd mindent figyelembe venni. Köszönöm szépen a 8 a május 8-a dél a módosítók határideje. És május 13-án szavazunk. Most a 9-es, 10-es pontról tartunk egy közös vitát ez pedig a kubai megállapodás. Természetesen a mi szakbizottságunk is lead egy véleményt az AFET anyagához. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak emlékeztetnék arra, hogy már januárban volt egy vitánk, és akkor már szó volt az első bilaterális megalapodásról az Európai Unió és Kuba között. A megalapodás három pilléren alapul. Az első a politikai párbeszéd, a másik az ágazat specifikus párbeszéd, ide számos téma tartozik, regionális integráció, együttműködés, és ide tartozik a kereskedelemmel összefüggő együttműködés is. Természetesen, hogyha itt részletekbe bocsátkozunk, akkor fel kell ismernünk, hogy egyrészt Kuba legfontosabb exportpartnere az Európai Unió, az Európai Unió a leglényegesebb befektető. Másodszorban, ha megnézzük a kereskedelemmel összefüggő elemeket, a politikai párbeszédről szóló megállapodásban, akkor meg kell állapítanunk, hogy viszonylag kevés szó esik a kereskedelemről és a befektetésekről. Nagyon sok minden van, a vámtételek, adminisztrációs kérdéseiről, de úgy tűnik, hogy a másik fél nem igazán volt érdekelt egy szabad kereskedelmi megállapodásban, amely jellemző az Európai Unió és a régió többi országa között a többi szabadkereskedelmi megállapodással együtt kell kezelnünk ezt is, mint a többi kereskedelmi partnerségi megállapodást. Hiszen az import-export állami kézben van Kubában, állami export-import vállalatok vannak, tehát nagyon érdekes kihívások vannak a kereskedelem fejlesztése előtt a magángazdaság helyzete nem javult lényegesen az elmúlt évek alatt Kubában, bár bizonyos fejlődési tendenciákat észlelhetünk. De vannak új lehetőségek a magángazdaság előtt, tehát lehet már önfoglalkoztatást alkalmazni, és ide tartozik, hogy a termőföld 35%-a magánkézben van, és ők termelik a mezőgazdasági hozam 50%-át. Tehát ez egy nagyon jó példa lehet a többi ágazat számára is. És számos dolgot lehetne még fejleszteni. Tehát a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó szabályok változnak, a kormány szándéka is, hogy körülbelül 2,5 milliárdos külföldi közvetlen befektetést vonzanak az országba. 5%-os gazdasági növekedésre számolnak. Körülbelül 250 közös vállalat létezik, tehát főleg Spanyolország, Kanada, Olaszország részéről, de a közvetlen külföldi befektetések környezete nem túl kedvező, hiszen, eh, mint említettem, az export-import engedélyek állami kézben vannak. 2005 óta lehet könnyebben befektetni, de azóta a Mariel különleges kereskedelmi övezet sem fejlődött. Számos nehézség van még. Tehát mindenképpen további változásokra van szükség, hogy több befektető menjen Kubába. A vélemény készítése alatt nagyon jó volt az együttműködés. A hét végén dolgoztunk rajta, még a jövő hét elején is. Januárban már folytattunk a témáról eszmecserét. Üdvözöljük mindenképpen a megállapodást, és bemutatja azt is, hogy a bizottság szeretné a parlament szerepét jobban kidomborítani, és reméljük, hogy még további vitára kerül sor, mielőtt a parlament elé kerül a kérdés, hogy szabad utat kapjon a megállapodás. A véleményben szólunk a gazdasági rendszerről, javaslokat teszünk, hogy hogyan liberalizálhatnánk, illetve liberalizálhatná a partnerünk a kereskedelmet, megemlítjük az ILO normáit is, a WTO előírásait, üdvözöljük az emberi jogokról folytatott párbeszédet is, hiszen az emberi jogok helyzete a megállapodás záradékában szerepel. Véleményem szerint nagyon lényeges kérdés ez, és a szakszervezeti jogokat is bővíteni kell. Személyes megjegyzésem, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk. Két és fél hete hallottunk véleményeket itt az Európai Parlamentben, egy munkabizottságba meghívtunk szakértőket, mert a Szolea asszonyt, aki 2005-ben Szaharov díjat kapott, nem kapott kiutazási engedélyt. Tehát ez a kubai politikai valóság része. Erre mindenképpen rá kell mutatnunk. És mindenképpen szükségünk van egy úti tervre. És ebben pedig szerepelni kell az emberi jogoknak is. Köszönöm. Köszönöm. Valensa úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy elkészítette ezt a véleményt. Szerintem néhány dolgot mindenképpen érdemes kiemelni. Tehát itt a kereskedelmi befektetési fejezetben szerintem szükséges a parlament hozzájárulása, ahogy a többi nemzetközi megállapodás esetében is. Egy másik lényeges pont a hatos, Kubának ratifikálnia kell az ILO normáit, amelyek tiltják a kizsákmányolást. Számomra a legfontosabb, említette az előadó is, az emberi jogok. Minden évben odaítéljük a Szaharov díjat, és Múlt héten nem engedték ide a 2005-ös Szaharov díj elnyerőjét. Tehát sokkal erősebben kell a szabadságért folytatott küzdelmet támogatnunk, el kell ítélnünk az emberi jogokkal történő visz... visszaélést. A kubaiak nagyon nagy árat fizetnek a szabadságukért, hiszen aki felemeli a szavát, annak a családját büntetik, van, aki éjségsztrájkot folytat, Tehát fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy kinek jó ez a megállapodás, és remélhetőleg a válasz az, hogy a kubai nép, hogy a kubai emberek, és ne a rezsim profitáljon. Köszönöm. Köszönöm, Maritja. Köszönöm. Dieter kollégám megjegyzésehez csatlakozom. Húsz évvel az eredeti megállapodás után az Európai Unió ismét szeretne megállapodást kötni Kubával, kereskedelemről, párbeszédről. És Dieter szeretné szönni az előadónak azt, hogy a gazdasági liberalizációt és az emberi jogokat is bevették a megállapodásba. Kubában változások vannak. Azonban, bármennyire is üdvözöljük ezt, Kuba csak is akkor lehet sikeres, hogyha minden kubait bevonnak a folyamatba, és ide tartoznak a civil szervezetek is. Ne legyünk naívak. Hogyha kinyitjuk a piacunkat, az nem jelenti azt, hogy lemondunk bizonyos alapelveinkről. Kubában elnyomják az ellenzéket, elnyomnak újságírókat, művészeket. És ez az elnyomás növekedett az elmúlt időben. Csak is egy olyan megállapodást támogathatunk, amely a kubaiak helyzetét javítja. És aktívabbnak kell lennünk abban a tekintetben is, hogy megfigyeljük, hogy javul-e az emberi jogok helyzete Kubában. A polgárok életének javítása érdekében sokkal többet kell tenni a gazdaság liberalizációja érdekében a magánvállalatok, a KKV-k nem kapnak megfelelő lehetőséget, hogy virágozzanak. Ambiciózusnak kell lennünk, hogy az emberi jogok előmozításával egyetemben segítsük a gazdaság fejlődését. Benyújtunk módosítókat is, de alapjában véve jó irányba indul el. Gutierrez kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a vélemény előadójának is, hogy bemutatta a véleményét. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú időkben vagyunk, történelmi időket élünk át, hogy az Európai Unió és Kuba között új alapokra helyezzük az együttműködésünket. Tehát 2011 óta változások észlelhetők Kubában. Ez egy kereskedelmi megállapodás, azonban egy emberi jogi megállapodás is, amelynek alapján szeretnénk együttműködni Kubában. És 2000 eh, bocsánat, 1980 97 óta figyeljük intenzíven Kubában az emberi jogok helyzetét. És ennek a megállapodásnak olyan célokra kell fókuszálnia, amelyek politikaiak, és amelyek a bolygónk jövőjére is vonatkoznak. Ezen kívül eszmecserét kell folytatnunk, de ez az eszmecsere ne legyen tisztán retorikai, szónaki, hiszen az Európai Uniónak már megvannak a kapcsolatai, Kubával az egyes tagállamoknak is vannak bilaterális kapcsolatai, és ez, ez a megállapodás azzal a feladattal bír, hogy több biztonságot adjon, tehát az a célja, hogy előmozdítsa az emberek sorsát. És ebben a tekintetben 2009-2015 között lényeges fejlődést tapasztaltunk. Tehát ezzel a véleménnyel szeretnék bemutatni, hogy az Európai Parlamentnek mi a politikai álláspontja. Nem muszáj ennek egybecsengenie azzal, amit a tagállamok vallanak, de általános érdekekről van szó, egy történelmi lehetőségről van szó a kubai és az európai emberek számára. Tehát lényeges időket élünk, megváltoztathatjuk a helyzetet. Amerikában most új adminisztráció van, a Trump adminisztráció, és valószínűleg más politikát folytat majd, mint az elődje. És nem lehet azokat a feszültségeket sem figyelmen kívül hagyni, amelyek Oroszország és Kína között jelen vannak Kuba tekintetében. Az Európai Uniónak saját hanggal kell szólnia, autonóm hangon kell szólnia, és ki, ki kell hangsúlyoznunk saját értékeinket is ebben a megállapodásban. Tehát arról van szó, hogy támogassuk a demokráciát, hogy Kubában jobban figyelembe vegyék az emberi jogokat, azonban arról is szó van, hogy jobban védjük a dolgozókat, a munkavállalói érdekeket, az ILO konvenciói értelmében. És természetesen ki kell állnunk az alapjogok védelme mellett is. A frakciónk már többször tanújelét tette annak, hogy támogatjuk, nagyon támogatjuk az emberi jogok előmozdítását, és ez a megállapodás egy keret, amelyen belül folytatni szeretnénk együttműködésünket Kubával, és úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodás nagyon jó eszközt ad a kezünkbe, akár Kubával kapcsolatban, akár más országokkal kapcsolatban, hogy előmozdítsuk a társadalom fejlődését. Tehát legyünk Kubával kapcsolatban természetesen barátiak, őszinték, azonban hangsúlyozzuk a, az emberi jogok fontosságát is. És így eredményt érhetünk el. Ignacio Granel. Köszönöm. Elnök úr. I will take the floor very, very briefly, uh, just to make egészen röviden szeretnék csak szót kérni. A bizottság osztja az előadó nézetét a kereskedelmi előírásokkal kapcsolatban ez a megállapodás nem szabad kereskedelmi megállapodás, és Kuba pedig a legnagyobb kedvezménye bíró közé tartozik a vto n belül. De van néhány olyan tétel, amely a fokozott együttműködéssel foglalkozik. Nagyon fontos az, hogy kubai részen is meglegyen az akarat. ami az emberi jogokra vonatkozik. Az összes felszóló említette az emberi jogokat, és csak emlékeztetnék arra, hogy a régióban párbeszédet folytatunk az emberi jogok érdekében, a demokrácia érdekében, de nagyon lényeges az, hogy egy keretet hozzunk létre, melyen belül az Európai Unió és Kuba egy fokozott párbeszédet folytasson. Egy eszköz kapunk, amelyel az Európai Unió jobb helyzetbe kerül, hogy javítsa a helyzetet Kubában, A megállapodás alkalmazása konstruktív párbeszédet tesz majd létre, azon témakörökön belül, amelyeket az előttem szólók említettek, tehát a demokrácia előmozdítása tartozik ide, az emberi jogok védelme, a munkavállalók védelme. Nagyon fontos az, hogy hogyan hajtjuk végre a megállapodást mindkét fél részéről. És nagyon fontos az, hogy az intézmények is megfelelő aktivitást vállaljanak. Köszönöm. Krisztof Visznep az IAS részéről. Köszönöm szépen. A kollégáim is említették már, hogy ez a megállapodás lehetőséget ad nekünk, hogy jobban együttműködjünk Kubával, de az álláspontunk Kubával kapcsolatban nem változott, tehát a demokrácia és az emberi jogok helyzetét mindig számon fogjuk kérni. Egy emberi jogi párbeszéd már informálisan elkezdődött, most intézményesül ez, ez nagyon fontos tényező számunkra. Nyilvánvaló, hogy aktívan megfigyeljük, hogy mi történik Kubában, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is nagyon aktív szerepet vállaljon. Még egy dolog, amely sokat ígér, az az, hogy Kuba jelezte szándékát, hogy minél hamarabb szeretné végrehajtani az egyezmény tartalmát. És az európai civil szervezetek is szeretnék segíteni a kubaiak helyzetét. Tehát még nem értünk el az út végére, éppen hogy elkezdtük az utat, egy stratégiai keretet kaptunk, Remélem, hogy egy olyan eszköz kaptunk, amely lehetővé teszi, hogy Kuba elérkezzen a modern társadalmak szintjére. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR nevében köszönöm. Egészen röviden. Támogatjuk a politikai üzeneteket, amelyeket a véleményben hallottunk néhány apró módosítást benyújtunk. Úgy gondolom, hogy itt két olyan terület van, amelyre koncentrálnunk kellene, az egyik a kereskedelem, a másik a geopolitikai kontextus. Mind a kettő nagyon lényeges. A nemzetközi kereskedelem nagyon fontos Kuba számára pillanatnyilag, és figyelembe kell vennünk, azt is, hogy nagyon kemény a bürokrácia Kubában, nagyon csekély az átláthatóság. Tehát valószínűleg ez a megállapodás nem elégséges arra, hogy ez megváltozzon. A állami vállalatok torzítják a gazdaságot, nagyon elterjedt a korrupció, és az árnyék gazdaság is jelentős szerepet játszik Kubában geopolitikai kontextusban minnyáján tudjuk, hogy mi zajlik Kubában. Vannak változások, de még többet várunk el a jelen kubai vezetéstől. Venezuelához hasonlóan alakul a helyzet, és Venezuelát figyelembe véve problémát okoz Kubában, hogy Venezuela is válságban van, hiszen Venezuela volt Kuba legfőbb ellátója, főleg ami az energiát, az olajat illeti, és elképzelhető, az Egyesült Államokban is változás következik be a kubai politikában a korábbi adminisztrációhoz képest. Ahogy említettem, a módosítóinkba ezek a dolgok mind bekerülnek majd, és konstruktívan szeretnék hozzájárulni a sikerhez. Köszönöm. Köszönöm, Bőge úr. Äh, Köszönöm a hozzászólásokat, és még egy megjegyzést megengedek magamnak. Jó lenne, hogyha a külügyi szolgálat részéről is erősebb jeleket látnánk, tehát hogy ne csak a kormányzattal, hanem a civil társadalommal is próbálj tárgyalni Kubában. Igen, szerintem ez tényleg szükséges, vagy több, mint szükséges. Ahogy már mondtam, a módosítók benyújtási határ, de 5-e, május 5-e péntek, 12 óra, pont 12 high noon, délidőben. És legyenek angolul a módosítók, hiszen az idő szorít, tehát péntek, május 5-e angol nyelvű módosítók. Akkor a 11-es pontra térünk át, Bőge úr jelentése ez is, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés, az összes szakasz. Muresán kolléga nincs itt, vagy mi a helyzet, hiszen ő az előadó. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ténylegesen van még egy kis időnk. Először is minnyáján tudják, hogy a pénzügyi terv felülvizsgálata esetében Olaszország blokkolta az előrehaladást, és most az Egyesült Királyság blokkolja az előrejutást. Hogy most ezt gyorsan sikerül-e feloldani, a választások után nem tudom. De pillanatnyilag még bizonytalan területen mozgunk. Hiszen a csomag megszavazása kihat a 2018-as költségvetésre. Tehát kicsit ködben hajózunk most, és mindenképpen ki kell várni, amíg tisztul az idő. Azonban szükséges, hogy még egyszer áttekintsük, hogy milyen irányelvekről szavaztunk a plénumon, és szeretnék utalni arra, hogy itt utalnék a, megállapod, a társadalmi megállapodás 25-ös pontjára. A külügyi befektetési tervre utalnék. A korrupcióról is beszéltünk, és most utalnék arra, amiről Seinfeld kolléga beszélt. Tehát most mi a helyzet itt? Hogyha stabilizálódást szeretnénk elérni a szomszédságunkon, milyen milyen projekteket támogatunk? Költségvetési támogatást adunk, vagy pedig megvizsgáljuk, hogy a szomszédországokban bizonyos projektek eh, megérik-e a támogatást, tehát hogy észszerűek? Tehát a tényeknek kell itt lenni, hogy a finanszírozott projektek tényleg működnek, különben itt elpuffogtatjuk csak a pénzt. Felmerül a kérdés, hogy mi lesz a Brexittel, a költségvetés rugalmasága tekintetében, tehát a több éves pénzügyi keretre is kihat természetesen a Brexit. És Malmström biztos asszony is említette, hogy Trump elnök most félretette a transatlanti megállapodást, tehát itt nincs előmozdulás, és nem tudjuk, hogy most akkor új tárgyalások indulnak-e a kereskedelem tekintetében. Ezeknek is lesz költségvetési kihatása. Hogyha bizonyos projektekkel intenzívebben akarunk foglalkozni, akkor sokkal világosabb helyzetre van szükség. Még semmit sem írtam, konkrétan meghallgatom a kollégákat, de a lényeg az, hogy tisztán lássunk. Most üdvözlöm Muresán urat, aki az illetékes a Költségvetési Bizottság részéről, és meg is kapja a szót. Ähm, köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy fogadnak itt a szakbizottság ülésen ma délelőtt. Azzal a célral érkeztem, hogy bemutassam az uniós jövő évi költségvetésnek a fő prioritásait az elfogadottak szerint, illetve jelentésem alapján a márciusi plenáris ülésen nagy többséggel fogadtuk ezt el Strasbourgban. És a fő prioritások bemutatásán túl szeretném önöktől is megismerni, hogy hogyan vélekednek az önök felelősségi területén a valóság alakulásáról, illetve arról, hogy a prioritásokat hogyan látják a maguk részéről pénzügyi téren. A magunk prioritásai a jövő évi uniós költségvetés terén a következők. Kettővel kezdeném, hogy mit kell finanszírozni, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés az elsődleges, a második pedig az európai polgárok biztonsága. Ezt várják ugyanis az EU-tól jelen pillanatban az európai polgárok. Tehát munkahelyeket, gazdasági stabilitást és biztonságot. Hogy tudjuk ezt elérni? A munkahelyteremtés terén mi úgy hiszük, hogy főként a KKV-k, a magánszektor teremt munkahelyeket. Az erős, megbízható gazdaság a magánszektorra támaszkodik, az infrastruktúra, illetve az innováció határozza meg a vállalkozói kultúra, főleg a fiatalok bevonásával létfontosságú. Tehát a prioritásaink jövő évre a Horizont 2020, a kutatás, fejlesztés, innováció, a Connecting Europe, illetve a KKV-k fejlesztése és az Erasmus programot is szeretnénk fejleszteni, mert ez nem csak diákcsere programként működik, hanem a statisztikák szerint, illetve a kutatások szerint is. Több mint 60 a a munkáltatóknak előnyben részesíti a nemzetközi tapasztalatokat szerzett diplomások felvételét. Tehát ez az első munkahelyhez jutást is elősegíti. Aztán a fiatalok munkahelyteremtése a többéves pénzügyi keretben egyértelmű célkitűzés volt, hogy további 1,2 millió eurót szálljunk erre a célra, mert megoldatlan a probléma, a több éves pénzügyi keret végéig költenénk el ezeket a forrásokat, és az Európai Számvevőszék is arra a következtetésre jutott, hogy tovább kell fejleszteni, korszerűsíteni szükséges ezt a programot. Természetesen észszerűen és hatékonyan kell felhasználnunk a forrásokat. Most rátérve a második területre, az európai polgárok biztonságára. A hármas és négyes fejezetben nagy kihívások állnak előttünk, és a forrás pedig viszonylag szűkös, hiszen közeledünk a több éves keret végéhez, tehát a korlátozott forrásokat hogy tudjuk a legjobban kihasználni. Úgyhogy az előkészítő intézkedéseket a bizottsági javaslat szerint megvalósítjuk a védelem terén a védelmi kutatásokban, és logikus lépésekkel ne költsük el 28-szor minden tagállamban ugyanarra a célra a kutatási pénzeket. Hangoljuk össze a munkát. Aztán az igazságügyi és belügyi Frontex, Europol, Eurojust és EASO együttműködések keretében, ami hatékonyabb belső határvédelem, illetve külső határvédelemhez vezet, és hatékonyabb adatcseréhez. A terrorizmussal, fegyverkereskedelem, embercsempészet, e, kábítószerkereskedelem terén harmadsorban pedig a közvetlen szomszédságunkkal, itt a dél és a keleti szomszédságra is gondolok, hatékonyabbá kell tenni az együttműködést. Agresszív Orosz Föderációval nézünk szemkö, farkas szemet keleten. Délről pedig elsősorban a migráció és menekült válság jelent problémát Jordániával és Libanonnal is kötöttünk etéren megállapodást, valamint a migráció kibocsátó országainak a különböző egészségügyi, oktatási, vízellátási, infrastruktúrás problémáit is kell orvosolnunk, hogy a kiinduló okokat tudjuk kezelni. Az iránymutatásaimban ezeket is megfogalmaztam. Ráadásul ezekben az országokban egy euró árán sokkal többet tudunk elérni, mint más területen olcsóbb euróra vetítve a származási országok problémáit kezelni, mint az Unióban támogatni a menekülteket. A menekültek ellátása az Unióban sokkal többe kerül Jordániában, Libanonban, Törökországban ráadásul az a helyzet, hogy szívesebben maradnak ott az emberek, mert a háború végével amúgy is visszatérnének a szülőhazájukba. Két további kérdést szerettem volna érinteni. A 2014-2020-as éves pénzügyi keret kapcsán szeretném elmondani, hogy amikor az MFF-ről 2013-ban döntöttünk, azóta a terrorizmus, biztonsági kihívások és migrációs elem, ezek az elemek akkor még nem voltak előre láthatók. Tehát rugalmassági tartalékokat némi értékben beépítettünk. Például a négyes fejezetben 1,5 millió, 7 millió a partnerségre, 250 az EFSI-re, a mikrofinanszírozásra, illetve a EIB külső hitelkihelyezéseire elkülönítettünk rugalmassági forrásokat, tartalékokat, és a parlamentben megfelelő időben meg is történtek a korszerűsítő intézkedések, de a tanácsban például elakadt az eljárás, mert a brit választásokig a brit kormány nem hajlandó tovább lépni. Tehát nem tudjuk elfogadni a felővizsgált rendelkezéseket, és ez nem csak a négyes területre, hanem a többire is vonatkozik. Például a KKV-kre 150 milliót szánunk pluszban, és a Horizont 2020-ra, a kutatásra, innovációra 250 milliót, illetve a fiatalok munkahelyteremtésére szintén fontos összegeket. Tehát ezért fontos, hogy mielőbb elfogadjuk. Végül pedig a a trust fund témakörben nem elég azt mondani, hogy sürgős helyzetben tűzoltó feladatunk volt, és a körülményekre tekintettel költségvetési hatóságként azt mondtuk, hogy 500 millió eurót kell elkülöníteni a törökországi menekültek javára, és később kiderül, hogy ez 1 milliárd valójában, nos, ez nem megfelelő eljárás. A vagyonkezelői alapoknak a működését tehát tovább kell fejleszteni, hatékonyabbá kell tenni. Azt látjuk pozitívként, hogy a bizottság rendszeresen tájékoztat a fejleményekről, ez jó. Másodszorban a parlament képviselőjét meghívtuk a vagyonkezelői alapok igazgatóságaiban a részvételre, ez átláthatóbbá teszi a kérdést, viszont a vállalások követése fontos. Aztán a MADAD esetében egy tized az elkülönített összeg, és sokkal többet kell erre fordítani a 13-ban előrejelzett pénzekhez képest, és a tagállamok ezt nehezen tudják friss forrásként támogatni. Tehát ezért eddig csak 117 millió eurót sikerült rendelkezésre bocsátani a tagállami részről a MADAD alapszámára. És ez így nem kellő hatékonyságú, ráadásul például az oktatásban kiszámíthatóságra van szükség. Valamint az ENSZ a munkájához szintén arra épít, hogy a megígért pénzek be is érkeznek a következő években. Köszönöm, elnök úr, és nagy örömmel várom az együttműködést a továbbiakban. Május végén a költségvetés tervezetet megjelenteti az Európai Bizottság, és a szakbizottságok véleményére is támaszkodhatok, ezt előkészítve, illetve nagyra tartom a hivatalosan megfogalmazódó véleményt az önök szakbizottsága részéről. Reimer Bőge, ennek a téma felelőse, a Költségvetési Bizottság nagy tiszteletű tagjaként, és tartjuk majd a kapcsolatot az év során, ami pedig a pilotprojekteket, kísérleti projekteket illeti. A Költségvetési Szakbizottság elé kettőt terjesztettünk, és hogyha az Európai Bizottságtól A vagy B besorolást, tehát jó kategóriájú besorolást kapnak, felveszük őket a kísérleti projektek sorába az előkészítő intézkedések terén. Köszönöm szépen a lehetőséget, és várom az eszmecserét Elnök, köszönöm szépen, Marusen úr, az elmondottakat. Kollégák, kifutunk az időből, legyünk rövidek és célra törőek. Mártin képviselő. Röviden szeretném elmondani, hogy a SND árnyék előadójaként Moszkesz képviselő nevében a következőt szeretném elmondani. Az Európai Unió legfontosabb eszközéről beszélhetünk, a költségvetés formájában, hiszen a gazdaság erősítése, fejlesztése az egyik lehetőség, valamint a belső piac, illetve a külső piacainknak a fenntarthatósága eh, egy kiemelt téma. Az Európai Bizottság megfelelő forrásokat kell biztosítson egy ambíciózus kereskedelmi program megvalósításához. A szocialisták és de demokraták mindig is nagy hangsúlyt helyeztek a végrehajtásra, és megfelelő forrásokat kell a kereskedelmi egyezmények nyomon követésére, monitorozására is biztosítani. A nemzetközi szintén szabadkereskedelmi egyezmények kell, hogy hatékonyan működjenek, máskülönben a céljaink nem tudnak teljesülni. Testre szabott programokkal kell ezt elősegítenünk. Ami a migráció kiinduló okait illeti, a kereskedelmi és fejlesztési stratégia hangsúlyozandó, ezt a területet kell továbbfejleszteni. Imával imádkaládával együtt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a gender mainstreaming szakpolitikai súlya és nagyon jelentős. Az eredményes változást nem szavakkal, hanem eszközökkel és végrehajtással tudjuk javítani. Erre szerettem volna felhívni az előadó figyelmét. Nem anyanyelven az angol, de remélem sikerült elmondanom érthetően. Köszönöm szépen, Marítje! Röviden, a MADAD alappal kapcsolatban, illetve az egyéb külpolitikai eszközeinkkel kapcsolatban. Tudom, hogy a külső pénzügyi eh, eszközökkel foglalkozó munkacsoport keretében ezekről lehetőségem lesz majd ezt még cserélni, úgyhogy ehelyett inkább a konkrét bizottsági javaslattal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy üdvözlendőnek tartom a geopolitikai kapcsolataink dinamizmusát, az uniónak ki kell használnia, és fel kell térképeznie. A frakcióm többször kérte, és nem könnyű a téma, de vállalom a felelősséget, hogy tisztázok, hogy az uniónak van-e megfelelő forrása és humán tőkéje, tehát munkaerőre kell konkrétan gondolni, hogy végre tudjuk hajtani a költségvetést, mert nem csak megnövekedett tárgyalási feladatok várnak ránk, hanem üdvözlendő módon, és a parlament is részt vesz ebben, a társadalmi ellenőrzés, a közérdekű információk, a vállalások ellenőrzése mind plusz feladat. Tehát a technikai, szakmai szinten elérhető információk nem vágnak egybe mindig a publikus információkkal, illetve a különböző érintettek számára fontos adatokkal. Tehát ezt is figyelembe kell venni, ez fontos a különböző szegmensek kapacitását észben tartva az információk megosztása, a vállalások ellenőrzése, és így tovább. Tehát a kérdés lényege, hogy az Európai Bizottság fel van -e erre kellően szerelve, el van-e látva e téren. És ez konkrét feladat a tagállamoknak is, hiszen ők hatalmazzák fel az Európai Bizottságot mindannyiunk javára, hogy egy erősebb szerepet vigyen a változó világban. Mégpedig a vállalkozások bevonásával, a európai polgárokat tájékoztatva. Tehát a bizottsági feladatok legyenek forrással lefedve és ellátva. Ez a fő mondani valom, és ezzel gazdagítanám az ön által várt hozzászólások sorát a frakcióm részéről. Köszönöm, Sorc úr. Köszönöm szépen ezek a bevezetők. Ez, hát ez több volt, mint egy bevezető megjegyzés két aspektusra fókuszálnék. Először is úgy gondolom, itt a Brexit meg az összes téma esetében meg kell állapodnunk, hogyan finanszírozzuk az feladatokat a jövőben. Ide tartozik a kereskedelem is. Vagyis minden bizonyal a új fordulókat kell lefolytatnunk, például a saját erőforrásokra az EU esetében, hogy tudjuk ezt erősíteni, és hogyan tudunk hozzájárulni a saját forrásokkal a költségvetéshez fokozottabban. És ez átvezet a második pontra. Az én frakcióm valószínűleg nem érte egyet azzal, hogy a biztonság felé mozdulunk el azzal az aspektussal, hogy a külső határokat erősíteni kell, a Frontexet erősíteni kell, és a migráció gyökereinek kezelésében. És ez túl rövid itt a keleti partnerség keretében ezt elhelyezni. Itt a Kereskedő Bizottság elefántcsontparton és Gánában járt egy delegációval, és ott elhangzott, hogy újra kell gondolni azt a képességüket, hogy regionális megállapodásokat kössenek, ugyanis az, az embereknek el kell dönteni, hogy észak felé indulnak, vagy dél felé. Vagyis a képességünket erősíteni kell, itt a megállapodásokon keresztül is hogy eh, mindenképpen egy fenntartható növekedést, egy fejlődést kell biztosítani számukra, és eh, egyetértek Sáka kolléganővel, arra kell fókuszálnunk a tárgyalásaink során, hogy amit akarunk, azt finanszírozni tudjuk, és ez egy globális aspektus, úgy gondolom ezen a területen kell dolgoznunk. És a kérdés az, hogyan tudunk konkrétan hozzájárulni a kereskedelmi bizottság részéről. Zöldek részéről nincsen. Az Európai Bizottság kap szót. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Röviden összefoglaljuk a véleményünket. A jelenlegi szakaszban az Európai Bizottság javaslatát még nem fogadták el. Mi csak abból tudunk kiindulni, amit a Digitrade készített javaslatként, és eh, hogy a ez jelenti most a bizottság véleményét. Azt tudom visszaigazolni, hogy azok a témák, amelyeket itt felvetettek a mai vita során, tényleg részét képezik a prioritásoknak, meg fogjuk nézni korlátozott operatív költségvetésünkkel ezt a felvetést, és természetesen nagy kihívás ellen számunkra egy soha véget nem érő kereskedelmi agenda, amivel állandóan foglalkoznunk kell korlátozott eszközökkel, és meglehetősen kicsi az operatív költségvetésünk, de egyéb eszközöket is figyelembe veszünk regionális és bilaterális szinten és megnézzük a végrehajtásokat is. Végrehajtás a megállapodások hogyan kerülnek végrehajtásra, és monitorozzuk a kereskedelmi megállapodásokat, és fókuszálunk idén is, és persze a jövőben is így lesz ez, amikor elfogadják a költségvetést, és fókuszálni fogunk fokozott mértékben a kommunikációs tevékenységekre is igyekszünk erősíteni a kis és középvállalatokat. Ez a fő fókusza kell, hogy legyen a külső tevékenységeinknek, hiszen a megállapodások is ezt tartalmazzák. Fog, továbbra is dolgozni fogunk azon, hogy az értékelési tevékenységeket erősítsük, a tárgyalások megkezdése előtt is, de amikor hatályba léptek a megállapodások, ügyelnünk kell arra, hogy helyesen ültessék át ezeket a gyakorlatba, és tovább segíteni szeretnénk a fejlesztési megállapodásokat, és, és több főigazgatósággal együtt egyébként megvizsgáljuk a lehetőségeinket ezen a területen, és összehasonlítjuk az elért eredményeket a megállapodásokkal, a GD Grow például, vagy a COSME ügyében lesz aktív, és a Költségvetés Szakbizottságot is bevonjuk. Kíváncsian várjuk a költségvetési tervezetet, és alaposan meg is nézzük majd. Bőge úr, kíván-e reagálni? Most egyelőre nem kívánom ezt kommentálni. Két dolgot szeretnék viszont elmondani. Solc kollégának igaza van. A, milyen saját forrásrendszert akarunk, ez fontos lesz a következő MFF-ben, vagy több éves pénzügyi keretben, hogy mikor lesz tárgyalás, hát ez még nyitott kérdés egyelőre, hogy ez mikor kerül szóba a saját átlátható, a saját forrásrendszer van szükség, amely tényleg átlátható, és tényleg saját forrásokat jelent, és hát itt vannak a Brexit tárgyalások, és hát valahogy tisztáznunk kell, hogyan kompenzálják ezt gazdaságilag, és mit csinálunk a rabat rabatjával, a kedvezmények kedvezményével, mert azt is nagyon különböző módon számolják el, vagyis ez ideje korán napirendre kerül majd és érdekes lesz egyébként Sáker kolléganőnökhöz csatlakozom például az állásokat tekintve, a munkahelyeket tekintve, és a, a transpacifikus fejlődésre is felhívom a figyelmet a, a csendes óceáni térséghöz fűződő kapcsolatunkban, és hát az Európai Bizottság tervezet világítsa meg, hogy a DigiTrade-nél hány embert vesznek figyelembe, amikor, vagy menny hány embert kötnek le, amikor a Brexit keretében tárgyalni kell, és mi az, amit nem tudunk megcsinálni, mert nincs elegendő emberi erőforrás. Egyszerűen ez nem lehet kötelezettség, hogy haladjunk a tárgyalásokon, mert stabilizálni kell a szomszédságunkat is itt a kereskedelmi megállapodások ebben alapvetően fontos a globálisan is, és a közvetlen szomszédságunkban is. Vagyis vegyük komolyan ezt a témát, meg kell vizsgálni. Nem lehet, hogy a többi szükségszerűség háttérbe szorul, csak azért, mert most ezek a tárgyalások folynak. Hát láthatják a költségvetési tanácskozás, igen, csak bonyolult lehet. A több éves pénzügyi keret, hát hogy ez 2020-ig megy, vagy a Brexit miért ez rövidebb lesz -e, ez felvetődhet, még a kompenzáció ügye Nagy-Britannia nem fizet be a közös költségvetésbe, az erőforrások megosztása. Ezt a az Európai Bizottság költségvetési tervezete alapján meg fogjuk beszélni. Azt hiszem június 19-e 20-a, amikor erről beszélünk, újra köszönöm szépen az előadónak, az általános előadónak, fő előadónak, és jó szórakozást kívánok a további, további költségvetési tárgyalásokon. 12-es napi rendi pont, van 25 percünk erre. Vagyis mindenki koncentráltan mondja el az érveit. E, az átdolgozásról van szó, a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos szabályozás. A téma van egy jelentés, meg is adom az előadónak a szót, parancsoljunk. Köszönöm szépen ez a jelentés tervezét 57 módosítót tartalmaz. Ez első pillantásra talán soknak tűnik, de jelentős részben ezek ismétlődő módosítók, vagyis konkrét módosítások, amelyek aztán végigmennek az egész szövegen és az új módosításokban kell majd ezeket megfogalmazni. A mi módosítóinkat négy fő területre lehet koncentrálni. Az egyik, ez egyszerűsítés az exportőrök számára. Ez arra a javaslatra vonatkozik, hogy az engedélyezési időszakokat egyéni vagy általános engedélyek vonatkozásában meghosszabbítsuk, és bizonyos termékkategóriákat vegyünk ki a rendelet hatája elől, például a digitális orvoslás és a kriptográfia. A második az exportok megnehezítése kategóriaként a biztonságunkról van szó, és ez egy központi témája ennek a rendeletnek, és az egész megközelítés alapvetése ez a kettős felhasználású termékeknél. Itt arról van szó, hogy low value shipmenteket, tehát a alacsony értékű szállítmányok és a nagy projekteket az általános engedélyek eh, listájából vegyék ki. Az alacsony értékű termékekről beszélve, ez egy 5000 eurót jelent havonta, 6, 60 eh, ezer eurót évente. Ennek semmiféle logikus kapcsolata nincs a biztonsághoz és a veszélyeztetettséghez, ami pedig a nagy projektek kategóriáját illeti ez csak eh, atomerőművek kivitelére vonatkozna. Eh, ez egy természetesen súlyos biztonsági kérdés. Itt nem érdemes eh, azzal támogatni ezt a területet, hogy általános engedélyeket adunk ki rá. Nem kell nagyon szakértőnek lenni egy reaktor esetében, és kellően gátlástalan valaki abból, azért elég könnyű már fegyvereket készíteni, nem akarok a részletekre kitérni, de egy műszaki lépés az egész. Az első lépés akkor történik, ha eladjuk a reaktorokat. Vagyis itt általános engedélyt kiadni, vagy könnyítést kiadni, ez egy teljesen rossz irányba tett lépés. Ami a második területét illeti a biztonsági alapú nehezítéseknek, ide tartozik az a javaslatom, hogy a végfelhasználat ellenőrizzük az egyéni engedélyek összefüggésében. Tudjuk, hogy a tendencia az általános engedélyek irány, exportengedélyek irányába mozdult el, azonban ez azt is jelenti, hogy az egyéni engedélyek több gyanú momentumot tartalmaznak. Nyilvánvalóan garancia a végfelhasználó vonatkozásában nem lehetséges, de az ellenőrzés azért igencsak jobb lehet. Ezt egyébként az ágazat is visszaigazolta, meg az ipari terület. A harmadik kategória, amiről beszélni szeretnék, hogy nagyobb tervezési biztonságot akarunk az exportőrök számára, ez egy lényegi felvetés volt, ezért kér, ezt kérték tőlünk a gazdasági szereplők is. Itt pontosabb definíciókra van szükség a kulcsfogalmak kapcsán a rendeletben. A due diligence, a szükséges elővigyázatosság, vagy emberi jogok. És a jó, a termékek definíciója például a digitális felügyeleti technológia esetében a harmadik terület, tehát a jobb tervezési biztonság. Nos, itt készítettem javaslatokat, hogy a kritériumokat az emberi jogok alapján hogyan alapítsuk meg, és milyen mélységben alkalmazzuk ezt, és a minél pontosabban tudjuk ezt megtenni, a definiálást, annál egyszerűbben tud dolgozni az anyaggal az ipar a digitális ellenőrző technológia kérdése az 1B szektorban, az első mellékletben. Nos, ez is definíciós kérdés, itt megfelelő eljárásra van szükség. Az egyes exportkérvények elutasítását kell tanulmányozni, és ez alapján kell a listát összeállítani, és a végén az Európai Bizottság bizottság a nemzetközi fórumokon, például az OECD-ben be kell, hogy mutassa, és egy új nemzetközi standardként, szabályként lehetne ezt alkalmazni. Egy sor olyan tagállamunk van, amelyek a digitális ellenőrzési technológiát kézben tartják ezt a rendeletet egy koordináltabb és rendszerszerűbb alkalmazással tudjuk bevezetni. Ez, ez egy esély, és ezzel élnünk kellene. Ez is hozzájárul a vállalataink tervezési biztonságához. Kedves kollégák, ebben a rendeletben arról van szó, hogy a biztonsági érdekeinket és a kereskedelmi érdekeinket a lehető legjobb módon kapcsoljuk össze. Ilyen értelemben készítettem a tervezetet. Könnyítést is javaslok az exportőrök számára, de egyes kérdésekben szigorítást is, de mindenképpen ragaszkodnék a tervezési biztonság javításához, ami hasznára válik az exportőröknek. Én úgy látom, hogy ezzel sikerült egyensúlyt elérni, amit önök is támogatni tudnak. Most pedig a saját módosítóimból szeretnék beszélni kisebb módosítókat fogok javasolni a különböző mellékletekben, miközben nyilvánvalóan a legfontosabb dimenzió a kriptográfiai rejtjelzési technológiák szisztematikus törlése a mellékletekből. Ez meglehetősen bonyolult feladat, ugyanis nagyon különböző érdekeket érint ez a felvetés. Itt szakértői visszajelzésekre is szükség van, mielőtt a végleges javaslatot megteszem. A végén pedig szeretnék köszönetet mondani a gazdasági szereplőknek, akik részt vettek a munkában, gyakran beszéltem velük a tervezetem elkészítése során. Egyébként a találkozóim megbeszéléseim listáját megtalálják a honlapomon, és hivatalosan nem sokára a parlament honlapján is. Köszönöm szépen. Mivel időnk nem túl sok van, azt javaslom, hogy két percet rögzítünk Daniel Kaspari Fielner úr nevében. Köszönöm szépen, mint Lange úr is elmondta, Fielner úr véleményét szeretném elmondani, hiszen ő az árnyék előadánk. Köszönöm szépen az előadónak a jól előkészített anyagot. Számos fontos kérdést vett fel, például, hogy világosabb, átláthatóvá tegyük a dekodereket, és ez fontos lehet egy szigorú, koherens export ellenőrzéseket tesz javaslatot, és ez a tervezhetőséget és átláthatóságot erősíti a gazdaság szereplői számára. Azonban látnunk kell, hogy bizonyos pontokban más véleménye vagyok, és bizonyos esetekben erősödnek az aggájaink. Egyébként pedig a célzott eredmények elérése, ez tovább megy, mint a bizottsági javaslat, és egy általános ellenőrzés előírása nagyon pontos kell, hogy legyen, és az emberi jogok sérelmét igyekszünk megelő, megelőzni. Nem csak európai, hanem globális szinten is egyenlő esélyekre kell törekednünk, és nagyobb bizalom kialakítására. Köszönöm szépen a pozitív javaslatokat, amiket az előadó készített, például az engedélyezési időszak két évre történő kiterjesztése és az ellenőrzési eszközökre vonatkozó előírások. Egyébként pedig továbbítjuk a módosítóinkat, amennyi ezeket egybegyűjtöttük. Most pedig eh, árnyék előadó vagyok a szociáldemokraták nevében. Először is az Európai Bizottság iránya, a javaslat iránya, illetve az előadó pozitívan látjuk az eddigi felvetéseket, de néhány módosítók nyilvánvalóan lesz. Az emberi jogi klauzulát erősíteni akarjuk hmm a, tehát, hogy annak minden, az mindenhol figyelembe vendő, nem csak követelnünk kell, hanem gyakorlatilag fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mit tehetünk az emberi jogok érdekében, mit is jelent ez a klauzula, vagyis egy részletes kézikönyvszerűséget akarunk létrehozni, mint máshol is, hogy a szakértők, független szakértők fogják ezt egyébként elkészíteni, hogy egyértelműen lehessen értékelni a helyzetet és ilyen módon a 14. cikkhez fűződő kapcsolat tényleg egy kézikönyv formájában működjön. A terrorizmus catch-all területről nem hallottunk semmit, ezt figyelmen kívül kell hagyni szerintem, hogy az ilyen jószágok, ilyen termékek, terrorista aktivitásokra is felhasználhatók, ezt az előre nem lehet megmondani, és van egy olyan uh, jogunk egyébként, jogrendszerünk, amely szerint a személyek, akik terrorista összefüggésben fellépnek, azok elfoghatók. A due diligence kérdésem, a szükséges, vagy elvárható óvatosság, vagy figyelem. Itt világossá kell tenni, hogy mit is jelent ez és ez azt is jelenti, hogy erőteljesebben harmonizálni kell az Európai Unión belül a transzparenciára vonatkozó szabályokat. Minden, ami nem üzleti titok, az közé tehető, ezt még javítani lehet, és a nemzetközi együttműködést akarjuk erősíteni, és úgy látom, hogy itt vannak még plusz lehetőségeink. Végül pedig a kis és középvállalatok munkájának megkönnyítése szerintem ebben is vannak lehetőségeink. Köszönöm szépen! Az ECR Zakadil úr. Köszönöm. Szandor Lunac árnyék előadó sajnos nem tud jelen lenni, de a nevében azt mondanám, hogy a vélemény tervezet nagyon jó, a módosítókban kifejezésre juttatjuk változtatás igényeinket, de itt a nagy projektek engedélyezésének a törlésével nem értünk egyet, hiszen véleményünk szerint itt egy kicsit szűkíteni kellene a hatályt. Ezen kívül itt a konkrét kötelezettségvállalások tekintetében sem elég világos, ami a jelentésben áll, az export ellenőrzés terhét véleményünk szerint jobban szét kellene osztani, és az emberi jogok kérdését is bevennénk. De az AFET szakbizottság véleménye, véleménytervezete szerintem hasznos lehet. És több jogbiztonságot hoz a dologba. És nagyon fontos például a négyes módosító is, a terrorista cselekményekre vonatkozóan. De Lunes kolléga is természetesen várja a további együttműködést. Maritje Schake az Alda és az AFET véleményének a szerzője is. Sok mondandom van. Tudjuk, hogy mindenképpen át kell dolgozni az ellenőrzési rendszert, ezt tudjuk, hiszen egyre több fejlődést tapasztalunk. Az IT ágazatban lezajló forradalom is új gondolatokat ébredt bennünk, tehát ezért is lényeges az átdolgozás. Az ellenőrzési, megfigyelési technológiák is egyre fejlettebbek, és nagyon fontos, hogy az egész világon figyelembe vegyük az emberi jogok helyzetét, és az Európai Unió feladata pedig az, hogy új mércéket, új benchmarkokat hozzon létre. Minden nap fejlődik a technológia, és éppen ezért látjuk, hogy az európai exportellenőrzési rendszer nem képes arra, hogy olyan technológiák exportját megakadályozza, ahol itt az emberi jogok megsértésére használják fel a fejlett technológiai eszközöket. Nagyon fontos, fontosak az INTA szempontjai, és nagyon lényeges, hogy megfelelő hatással járjon majd a rendelet. Olyan szabályokra van szükségünk, amelyeket a vállalatok ténylegesen be tudnak tartani és alkalmazni tudnak. Mindenképpen a nem listázott termékek tekintetében óvatosnak kell lennünk. Tehát az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió is lefektetett bizonyos alapelveket, hogy mit hova nem lehet vinni, tehát, de ez túlságosan általános. Sok országban nagyon komolyan megsértik az emberi jogokat, például úgy, hogy eltűnnek emberek, kínoznak embereket, tehát mindenképpen definiálni kell a fogalmakat. Nagyon lényeges a tisztázás, tehát hogy tisztázzuk a fogalmakat. A másik fontos dolog az, hogy mit tesznek a nemzeti hatóságok. Elég gyakran látjuk, hogy ködös, sőt illegális exportok is vannak, tehát Egyiptomba, Bahreinbe, Pakisztánba. És éppen ezért ez is egy oka annak, hogy átdolgozzuk a rendeletet. Tehát több átláthatóság kell, több elszámoltathatóság kell, jobb információ cserére van szükség a nemzeti hatóságok közé, és minden releváns információt önkéntes alapon meg kellene osztani. A tagállamok nak és nekünk is nagyon érzékenynek kell lennünk olyan információk tekintetében, amelyeket nem lehet megosztani. Nagyon fontos az, hogy egységesen értelmezzük a rendeletet, hogy mindenki számára megfelelően alkalmazható legyen. De nem szabad túl szabályozni a dolgokat. Ez is nagyon lényeges szempont. Nagyon fontos például a biztonsági kutatás, és a titkosítási technológia a 21. században előrehaladottabb és kevésbé sebezhetővé tesz minket. Örülök a bizottság és az előadó szempontjainak, hiszen világosságot, jogi előre jelezhetőséget hoznak. Remélem, hogy a tanács együttműködik majd ebben a tekintetben, és hogy az átdolgozást minél hamarabb végrehajtsuk. Most az AFET előadójának egy kicsit több időt adtam. Mári Minőr a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr. Igen, mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Köszönöm az előadás, és köszönöm a kritikus hangokat is. És csatlakozhatok is. Azokra a témákra szeretnék most összpontosítani, amelyeken belül módosítókat nyújtok be. Látjuk, hogy milyen sok termék alkalmas kettős felhasználásra. Tehát már látjuk azt, hogy mely országok, mely termékek tekintetében rendelkeznek így. És itt nagyon gyors a haladás, tehát a technológia területén, de például vannak olyan dolgok, amelyeket például a cenzúránál alkalmaznak, vagy éjszaka látókészülékek, tehát az ilyen dolgok esetében sokkal óvatosabban kell eljárnunk és nagyon fontos az, hogy ex ante lépjünk, és ne ex post. Az exportőröknek pedig előre engedélyt kell majd kérniük. Tiziana Begin asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedves kolléganő kollégák. Európa vezető a megfigyelő technológiában, tehát igazából bárkit, bármikor megfigyelhetünk, ellenőrizhetünk, telefonhívásokat ellenőrizhetjük, de ami botrányos, az az, hogy diktatúrákat támogatunk ilyen technológiákkal. És a diktatórikus rendszerek európai eszközöket használ a saját polgáraik elnyomására. Nem illegálisan jutnak el az európai termékek, a diktatúrákba, hanem skrupulusok nélküli vállalatok kihasználják ezeket a kiskapukat. Ezeket a kiskapukat pedig be kell zárnunk. Tisztességes vállalatokat kell támogatnunk, amelyek demokratikus országokba exportálják a termékeket. Éppen ezért üdvözlöm ezt a kiváló munkát, és a legtöbb módosítót tudom vállalni is. és üdvözlöm azt is, hogy az emberi jogok nagyobb szerepet kapnak, és hogy azokat a rezsimeket nem támogatjuk, ahol sértik az emberi jogokat. Itt nagy projektekről is szó van, például atomerőművekről. Az előadó mindenképpen tisztázza a helyzetet a kiviteli engedélyek tekintetében, tehát ez a két éves hosszabbítás véleményem szerint jó, és ez szerintem jó a túlzott bürokrácia elleni fellépés esetében is. Hölgyeim és Uraim, az Európai Bizottság egy olyan kereskedelmi politikáról beszél, amely értékeken alapul. Most jött el annak az ideje, hogy gondoskodjunk arról, hogy Európa nem csak csúcs technológiát exportál, hanem figyel az ember. Igen. A bizottság kapszót. Ki szeretne a bizottság nevében felszólalni? Senki? Ah, please. Thank you, Chair, and thank... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a véleménytervezetet strong determination it shows to strengthen the EU's role. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió szerepe lényegesebb legyen, hiszen az Európai Unió feladata többek között a nemzetközi biztonság és az emberi jogok biztosítása, és pedig globális szinten. Osztjuk a vizsgálatot, itt a technológiai fejlődésre történő reakcióval is, és nagyon lényeges, hogy a szabályokat végre is hajtsák. Az a biztonsági dimenzió állt előtérben, amikor a javaslatunkat előkészítettük, és nagyon lényeges, hogy sokkal jobban odafigyeljünk a megfigyelési technológiák és az emberi jogok betartása közötti elemekre. Természetesen további tisztázásra is van szükség, ezt részben az AFET véleményéből már láthatjuk is, tehát tovább kell együttműködni az érintettekkel, a gazdasági szereplőkkel, az iparral. Kifejeztük olyan aggájainkat is, amelyek összefüggenek az emberek biztonságának megsértésével. A véleménytervezet sokkal jobban hangsúlyozza az emberi jogok helyzetét. Céltudatos megközelítésre van szükségünk, és nagyon oda kell figyelni, hogy ne torzítsuk a versenyt. És az is nagyon lényeges, hogy például a titkosítással is intenzívebben foglalkozzunk. És nagyon lényeges elemekről van szó, és természetesen megfogadjuk a tanácsokat. Végezetül természetesen lényeges az információcsere, és nagyon örülnénk, hogyha látnánk, hogy a parlament hogyan segítene nekünk a kompromisszumok azonosításában. Egy olyan rendszert kell létrehoznunk, amely előmozdítja a felelősségvállalás, az elszámoltathatóságot. És végezetül pedig elmondom, hogy a bizottság az Intaszakbizottsággal a parlamenten nagyon szorosan szeretne együttműködni az export ellenőrzési keretben. Tehát várom az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Buchner úr, szeretne kommentálni? Vielen Dank. Köszönöm szépen. In Anbetracht der Zeit kann ich jetzt nicht auf die einzelnen Argumente ein. Most itt nem vázolhatom az egyes érvekre adott reakcióimat hosszasan, de konkrétan nagyon örülök az együttműködésnek, és remélem, hogy valami jó dolog sül ki belőle. Köszönöm. Köszönöm szépen. És itt a kínzásra alkalmas javakra vonatkozó rendelettel együtt azt hiszem, hogy sikerülni fog. Május 11-e a határidő, 12 óra. Május 30-án vitatjuk meg a módosítókat, és valószínűleg egy kicsit több időnk is lesz, hogy intenzívebben vitathassuk meg a módosítókat. Június 19-én vitatjuk majd meg a módosítókat. Most a napirendi pontot lezárom, és egy perc szünetet rendelek el, hogy a koordinátorok helyet foglaljanak.